Jó napot kívánok mindenkinek. Sikerült a közös Libével tartott ülésünkön elfogadni az érintett dokumentumot. Ez volt az első napi rendi pontunk, úgyhogy tovább is lépek. Egy megjegyezni valóm van, az önök napi rendjében 14, 6 óra 45-től szavaznánk. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy 17.45-kor fogjuk kezdeni a szavazást. Tehát szavazás nem lesz 17.45-ig. Ezért szeretném, hogyha kérni, tájékoztatnák frakcióikat is, hogy a szavazások 17 óra 45-kor kezdődnek. Jóvá hagyhatjuk a napi rendet? Változtatás nélkül? Igen. A napi rendek, illetve a jegyzőkönyveket elfogadjuk, hogyha nincsen kifogás. Nincs, ha jól látom. webstreamen is követhetni, követni lehet az ülésünket. Um, Andor biztos urat megkérte Berez elnök asszony, hogy a 155-ös Európai Unió működéséről szóló szerződésről a fodrászok ágazatában a tapasztalható problémákról számoljon be nekünk. Az erre a témára vonatkozó megállapodás még csak megfogalmazott változatában létezik, de a szociális partnerek még nem ratifikálták. Következő pont, amiről tájékoztatni kell önöket, december 1-én a tanács a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról általános megállapodást elér, de a válság vonatkozó derogációról vonatkozólag a globalizációs kiigazítási alapra vonatkozólag nem sikerült végső döntésre jutniuk. Még egy dolog, ez az utolsó olyan ülés, ahol a kolléga az Employment szakbizottságban, azaz nálunk dolgozik, a másik mm, tehát Bernard másik szakbizottságba fog, az IMKO szakbizottságba fog átmenni, ezért 6 óra 30-kor kocintunk az egészségére, hiszen a segítsége és a munkája felbecsülhetetlen értékű volt számunkra. Munkája példamutató, hiszen nem a saját politikai meggyőződését közölt, követte, hanem a titkárság tagjaként mindig teljesen kiegyensúlyozott hozzáállása viszonyult felénk. Mindenkinek a véleményét figyelembe vette, és egyáltalán nem a saját politikai e, meggyőződését követte. Ezt szeretném megköszönni. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen kiváló ember volt a titkárságunk elnöke, január végén én is távozom, úgyhogy a tudom, az annyira nem fog hiányozni nekem, mint a szakbizottság többi tagjai, de a többiek bizonyára nagyon hiányolják majd. Elnök asszony, ügyrendi kérdésem volna. Azt mondta, hogy 17.45-kor kezdjük a szavazást, de hát a napi rend szerint 16.45-ről volt szó. Úgyhogy tiltakozom tiltakozom azt, hogy egy órával elhalasszuk a szavazást, hiszen ez az a menetrend, amit megkaptunk korábban. 16.45-kor kellene kezdenünk a szavazást. Ezért e, van arról szó, hogy ez nem egy végleges napirend, hanem egy napirendi tervezet, és ezért kértem, hogy fogadjuk el, hogyha valaki más is a szavazás időpontjának eltolását kifogásolja, akkor kérem szóljon. Hát én kifogásolom. akkor a többség támogatja-e azt, hogy az szavazási időpontját 16.45-ről 17.45-re toljuk el, azzal asszonyhoz csatlakozik-e valaki a tiltakozásában. Tehát a napi renden 16.45-öt látunk, ön viszont 17.45-re akarja eltolni elnök a széget. Így van. Igen, ezért kérem, hogy a koordinátorok közül valaki támogassa ezt, és akkor utána a többség fog dönteni a napi rendel kapcsolatban, ha a koordinátorok is úgy gondolják, hogy ez helyes. Őri úr! Mikrofont ki. Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani. Általában azon az állásponton vagyunk, hogy igyekezzünk tartani a menetrendet. Számos kötelezettsége van ma mindenkinek, egyik bizottságban a másikban rohangálnak, tehát nyilván úgy igyekszik időzíteni a mm, napirendjét, hogy beleférjen. Én tehát amellett vagyok, hogyha meg tudjuk tartani az eredeti menetrendet, tartsuk meg, de természetesen, ha a többségnek más az álláspontja, akkor tudomásul vesszük. Uh, Mr. Circus, anything? Are you happy with the... Ön elégedett, a, vagy elfogadja a módosítást? Elnök asszony, hogyha megnézem a napi rendet, ott ugye az szerepel, hogy a szavazás az összes többi pont megtárgyalása után következik. Tehát logikus lenne az, hogy akkor az időpontban szavazunk, amikor befejeztük a vitát. Ez csak egy indikatív időpont, tulajdonképpen lehet később is, ha később fejezzük be az előző napi rendi pontokat. Gondolom, hogy azért javasolta ezt a módosítást, mert az a véleménye, hogy tovább tart majd a vita az előző napi rendi pontok megtárgyalása. Szilvi asszony. Köszönöm. Én vagyok az egyetlen, aki a mi frakciónkat képviseli, de tudom, hogy a többiek 16 óra 45-re fognak jönni. És azt is tudom, hogy más üléseken kell lenni a kollégáknak, úgyhogy hát se igennel, se nemmel nem szavaznék, én mindenképpen itt vagyok. Köszönöm, akkor hát nekem is jobban tetszene, hogyha kitartanánk az eredeti időpont mellett de hát a az együttes ülés miatt nehézé vált, hogy tartsuk ezt az időpontot. Az javaslatom tehát, hogy a napi rend végigtárgyalás után azonnal szavazzunk, és hát megpróbálunk hát olyan gyorsan vagy lassan haladni, ahogyan tudunk. Mindenki egyetért most ezzel? tájékoztassa, tehát mindenki, az adminisztrátorokat kérem, a frakciókat arról, hogy hogyan haladunk. Nem fogunk most dönteni, hogy mikor szavazunk, hanem azt mondjuk, hogy közvetlenül, miután lezártuk a napi rendi pontok megvitatását. Akkor ezzel mindenki egyetért. Következő napi rendi pontunk a Polgárok Európai Éve. A vélemény előadója Figurédó asszony, és az Európai Parlament és a Tanács szeretnék a Polgárok Európai Évét kihirdetni. Megadom a szót először Figueredo asszonynak, és utána a főigazgató úrnak, aki az, e-, nem az eredetileg megadott kollega van itt, hanem Bujik asszony. Tehát Bujik asszonyt hallgatjuk majd meg, de először Figueredo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor megkérdeztem, hogy ezt a véleményt a foglalkoztatási bizottság elkészítse-e, akkor arra a tényre hivatkoztam, hogy a munkavállalók, a bevándorlók, a nők jogait valamint a fogyatékossággal élők jogait sokszor nem tartják tisztelembe, sokszor Európában ezeket a jogokat háttérbe szorítják. Ugyanis ugye itt arról beszélünk, hogy a polgárok európai éve legyen 2013, és nem maradjunk a deklarációk szintjén, hanem próbáljuk meg tudatosítani az emberekben azt, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, hogy az Európai Unió valamennyi polgárát milyen jogok illetik meg. Ha nem így járunk, akkor továbbra is több tagállamban folyamatosan diszkrimináció éri majd a polgárok különböző csoportjait. A mi szakbizottságunk foglalkozik a foglalkoztatási kérdésekkel, szociális jogokkal, a különösen sebezhető vagy hátrányos helyzetű csoportokkal, bevándorlók problémáival, nők helyzetével, a munkaerőpiacon nyugdíjasokkal. És éppen ezért szerettem volna ezekre a kérdésekre, problémákra felhívni a figyelmet ezzel a véleménnyel. Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ebben a véleményben valóban egy véleményt, véleményeket fogalmazzunk meg, arra vonatkozóan, hogy vonjuk be ezeket a csoportokat olyan kérdésekbe, amelyekből korábban kimaradtak. Küzdeni kell a hátrányos megkülönböztetés ellen, az, azok, akik már régóta az EU-ban laknak, azok a polgárok ugyanolyan jogokkal kell, hogy rendelkezzenek, mint azok a polgárok, akik annak az országnak a természetes állampolgárai. Tehát nem szabad, hogy a bevándorlók, a migránsok, illetve az EU-ban született polgárok között eh, diszkrimináljunk. Ez a kérdés azonban nem szerepel a bizottság eredeti javaslatában. A bizottság ezzel a szemponttal nem foglalkozik. Mi több javaslatot dolgoztunk ki, különböző megfontolásokat, konkrét hivatkozásokat tartalmaz a vélemény, konkrét jogszabályi cikkekkel kapcsolatban is. A módosító javaslatainkat benyújtottuk, tehát elkészítettük, amelyek részben a preambulumokra, részben a cikkekre, a rendelkező részre vonatkoznak. Két olyan elgondolás van, ami a nők jogaival függ össze. Megvizsgáltam a bizottság női jogokkal és a nemek közti egyenlősséggel kapcsolatos jelentését, közleményét, és ezt kiegészíteném azzal, hogy a nőkkel szembeni diszkrimináció ellen is küzdeni kell, ugyanis a munkahelyeken még mindig sokszor sok eh, megkülönböztetés, általános megkülönböztetés éri a nőket. Tehát ne csak általában beszéljünk eh, a munkavállalók eh, hátrányos megkülönböztetéséről, hanem konkrétan neveljük ki a női munkavállalókat, akár a bér tekintetében, vagy a karrier, a szakmai előrelépés tekintetében a nőket még sokszor hátrányos megkülönböztetések érik. Egy másik kérdéskör az embercsempészet, vagy emberkereskedelem ami sajnos még mindig probléma az Európai Unióban, sőt egyre súlyosabbá váló probléma. És ebben a polgárok európai évében szeretnénk, hogyha ezzel a problémával is határozottabban foglalkoznénk. Ez minden polgár jogait érinti, nőkét, férfiakét egyaránt, akik az Európai Unióban laknak és dolgoznak akár itt születtek, akár itt laknak, jogosultak minden szociális jogra, munkajogra, ami a védelmüket szolgálja. A tagállamok, illetve az európai jog kell, hogy garantálja ezeket a jogokat számukra. A szabad mozgás kérdésével is foglalkozunk természetesen, és itt szeretnék hivatkozni a uniós szerződésre, a család egyesítéssel kapcsolatban is tartalmaz az egy rendelkezést, és a polgárok európai évében ezt is kifejezésre kell juttatni hogy ez mennyire fontos. Tudjuk ugyanis, hogy sok tagállamban még mindig nem ültették át ezt a, az EU rendelkezést, ami a család egyesítést hivatott lehetővé tenni vagy megkönnyíteni. Minden polgárnak joga van arra, hogy együtt élhessen a családtagjaival. Ezt a jogot biztosítani kell. Ezzel kapcsolatban is összeállítottunk egy csomagot, amelyben szerepel az a lehetőség is, hogy tájékoztatást kell adni a különböző instrumentumok, különböző jogi eszközökről, az EURES hálózatról például tájékoztatni kell a polgárokat, hogy e, legyenek tisztában a jogaikkal azután a e, mobilitás, e, ehhez is joga van minden polgárnak. Hogyha valaki egy másik tagállamban akar dolgozni, ottani munkalmat megragadni, akkor eh, ezt eh, a ezt a jogot biztosítani kell számukra, a személyes fejlődésük, a munka, a tanulás, eh, az ehhez fűződő jogokat mindenkinek biztosítani kell diszkrimináció nélkül. Ugye sokszor az állampolgárság alapján történik diszkrimináció, vagy más indokok miatt nehezítik meg a polgárok szabad mozgását, azaz azt a jogot, hogy egy másik tagállamban dolgozhassanak és lakhassanak. Ezzel kapcsolatban is kidolgoztunk néhány javaslatot. Teljesen egyértelművé kell tenni azt, hogy és világosan kell látnunk azt, hogy még mindig azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy javaslatokat dolgozzunk ki a nők és a fogyatékossággal élők jogainak az erősítése érdekében. Örömmel várom a hozzászólásokat, és természetesen azt is kíváncsian várom, hogy mit mond a... Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Mielőtt a többi képviselőnek adnám meg a szót, előtte a kommunikációs főigazgatóság igazgató asszonyok kap szót. Is she not here? Thank Nincs itt, de itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék bemutatkozni. Nem Vig asszony van, jó, hanem Tigis asszony. A kommunikációs főigazgatóság igazgatója. Remélem, hogy megkapták ezt az információt. Szeretném bemutatni önöknek az Polgárok Európai Évére vonatkozó Európai Bizottsági kezdeményezést. A Polgárok Európai Éve szükséges és rendkívül fontos kezdeményezés. Olyan időben, amikor gazdaság és pénzügyi válságot élünk meg, fontos biz- megbizonyosodni arról, hogy az Európai Uniós állampolgárok tisztában vannak, hogy milyen jogok és kedvezmények érde, illetik meg őket, és hogy érezzék azt, hogy ők az EU projektnek a részei. 2013-ban tehát olyan cselekvéseket szeretnénk végrehajtani, amelyek az Európai Uniós választásokat is előkészítik majd 2014-ben. Ráadásul nyomon követjük azt a parlamenti állásfoglalást, amit 2010. december 15-én fogadtak el, amely azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy 2013 legyen a polgárok európai éve. Az volt a cél ezzel, hogy beindítsuk azt a vitát az európai állampolgárságról, amely segít abban, hogy az Európai Uniós állampolgárok jobban tájékozottak legyenek a jogaikkal kapcsolatban, és megismerjék a Lisszaboni szerződés által okozott legfrissebb változtatásokat. Az unió történetében ez a legjelentősebb gazdasági válság, de bizalmi válságot is átélünk, ahogy az Európai Bizottság elnöke az unió állapotáról szóló szeptember 28-i beszédében az Európai Parlament előtt kifejtette. Az Európai Uniós állampolgárok számára az EU fontosabb válság ideje, mint bármikor máskor – Rendkívül fontos, hogy támogassák a reformokat Európai Uniós szinten, és hogy részt vegyenek az európai projektben. Az Európai Unió mit jelent az emberek számára? Ennek a kérdésnek a megválaszolására elmondhatom, hogy leginkább az utazás, a tanulás, a munka szabadságát említik az Európai Unión belül. Ez az egyetlen és legfontosabb olyan kedvezmény, ami az Európai Unió, amit az Európai Unió jelent az állampolgárok számára, az állampolgárok szerint. Az Európai Uniós állampolgárok úgy gondolják, hogy a szabad mozgás egy olyan alapszabadság, ami az európai állampolgársággal jár. Ezt a pozitív asszociációt használjuk ki arra, hogy építsük újra az állampolgárok bizalmát az EU-ban megmutathatjuk gyakorlati tapasztalatok révén is az állampolgároknak, hogy mit jelent az európai állampolgárság. Ezért a Polgárok Európai Éve kiváló lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy az állampolgárok a politika fókuszpontjában vannak, és megmagyarázhatjuk nekik azt, hogy az Európai Uniós állampolgárság mit jelent nekik. Választásra való jogosultságuk, illetve választhatóságuk szempontjából az európai parlamenti választásokon. 2013 nagyon fontos év, hiszen a következő európai parlamenti választások előtt egy évvel járunk majd, 2014 előtt egy évvel, ezért nagyszerű lehetőség lesz erre. Ez arra, hogy mobilizáljuk az állampolgárokat. Ráadásul az Európai Uniós állampolgárság, amit a Maastrichti szerződés vezetett be, mint fogalmat, ennek a 20. évfordulóját is fogjuk ünnepelni. Fontos és szükséges ez a lépés, hogy az emberek felismerjék a szabad mozgáshoz való jogukat, és hogy tájékoztassuk őket arról, hogy hogyan tudják élvezni az jogaik által nyújtott kedvezményeket. A letelepedés és mozgás szabadsága valóságá válik akkor, hogyha határokon átnyúló szakképzésre vállalkoznak az emberek, vagy az egész Európai Unió munkaerőpiacáról választanak maguknak állást. A lehetőségekről és a jogokról információs rendszert kell kialakítani, és a szociális biztonsági rendszerek jobb koordinációjára is szükség van. Ez a pán-európai munkaerőpiac befogadó lesz és diszkriminációmentes, legalábbis a mi jövőképünk szerint. Amikor a polgárokról beszélünk, az összes állampolgárról beszélünk, ez azt jelenti, hogy természetesen a munkásokat, a nőket, a diákokat, a fogyasztókat, mindenkit beleértjük ebbe a fogalomba. A tudatosság növelésével megkönnyítjük azt, hogy az állampolgárok szabadon mozogjanak és letelepedjenek az Európai Unióban, és hogy ide tartozónak érezzék magukat. A tudatosság növelése megerősíti az európai gazdaságot is. Egy 2009-es kutatás azt mutatja, hogy nagyon erős összefüggés van a szabad mozgással való a szabad mozgás jogának, illetve az Európai Uniós munkaerőpiacon való megfelelő elhelyezkedésnek a jelenségei között. Tehát, hogyha az emberek az ezirányú jogaikat megismerik, az a munkaerőpiacra is pozitív, illetve a belső piacra is pozitív hatással lesz, és a foglalkoztatottságot növelni fogja. A tudatosság növelésén túl a vitákat is szeretnénk élénkíteni arra vonatkozólag, hogy milyen jogaik vannak az embereknek a társadalomban, és ez a szociális kohéziót, a kölcsönös megértést hogyan tudja megerősíteni az állampolgárok között. Az EU alap értékei, a nyitottság, a szolidaritás, Ezeknek a megerősítése nagyon fontos a jelenlegi nacionalizmust és populizmust erősítő hangulatban. Az Európai Bizottság ezen túlmenően szeretné felfedni azokat az akadályokat, amelyeknek utána majd az elhárítását is előre tudjuk tervezni. Ez egy központilag irányított kommunikációs kampány lesz, de az Európai Unió, az Európai Bizottság nagyon sok decentralizált, nemzeti szinten végrehajtandó kampányt is vár. Ezért nagyon szoros együttműködésre és szövetségre számítunk. A fogyatékossággal élők európai szervezetei, illetve a női európai szervezetek együttműködésére is számítunk. A kampányban stratégiai partnereink lesznek az európai intézmények egytől egyig, és a júniusi ülésünkön, Igen? Na jó. Az intézményközi tájékoztatási csoportban a bizottság, a parlament és a tanács már ezt meg is vitatta. Ahogy mondtam, a saját képviseleteinknek kell nagyon szorosan együttműködünk, de persze a nemzeti kormányokkal is, a bizottság szolgálataival, amelyek különböző politikai területekért felelősek, amelyek az állampolgárok jogaival kapcsolatosak. És emellett olyan sokszorosító tényezőkkel is kell számolnunk, amelyek révén tudjuk terjeszteni a, az üzenetet és az lehető legtöbb első szavazót el kell érnünk majd 2014 előtt, hogy ösztönözzük őket a szavazásra. Szeretnénk nyilván összpontosítani az információra is. És ezáltal meg fogjuk erősíteni az Europe Direct és a hasonló információs hálózatok szerepét, adatbázisok, szolgálatok, például az EURES. Nagyon sok felszólalási kérelem van, szólt közben az elnök asszony, elnézést, nagyon sűrű a napi rendünk, de köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nem tájékoztattak minket a változásról, de szeretném megköszönni önnek, asszonyom, a beszámolóját nagyon hasznos volt. Hörs asszony kapja meg azonnal a szót. Thank you, Madam Chair. Behalf on our... Köszönöm, elnök asszony. Merin Harkin árnyékjelentéstevő nevében szeretnék néhány megjegyzést mondani. A vélemény előadójaként úgy gondolom, hogy a fő releváns kérdésekkel ő már foglalkozott. A migránsok és migránsok családjai között kell a jogaikkal kapcsolatos információt terjeszteni. A hatos módosító indítvány a szociális státuszra vonatkozó megfogalmazást szeretné megváltoztatni. Az állampolgárokat megfelelően tájékoztatni kell a jogaikról és az Európai Uniós munkatörvénykönyvéről szól a 9-es módosítás, a 10-es az EURES hálózatra tér ki, és szeretnénk a véleményt egy kicsit úgy kiterjeszteni, hogy az aktív állampolgárság fogalma is bekerüljön például a negyedik cikkbe, ahol a bizottság az állampolgárok szervezeteinek a képviselőiről szól, azokról, akik az állampolgári jogokat védik. Köszönöm thank you. And... Elnök, köszönöm szépen, Regner asszony. Dankeschön. Köszönöm szépen. Én is egy kolléganőmet helyettesítem, Birgit Zippelt, ő sajnos ma nem tud itt lenni. Az ő nevében szeretnék a jelentéstevőnek, Ilde Figureidónak gratulálni kiváló véleménytervezethez. Zippel asszony úgy gondolja, hogy a javaslatok jó irányban mutatnak, és úgy véli, minden bizonyal konstruktív megállapodás születhet majd. Az uniós polgárság 20. évfordulója alkalmából szeretnénk megszervezni a polgárok európai évét, amely fontos lépés afelé, hogy közelebb kerüljön az Európai Unió polgáraihoz. Nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztanunk, és mindenképpen arra kell koncentrálnunk itt a szakbizottságban, hogy megfelelően tájékoztassuk a polgárokat és munkavállalókat Európa szerte a jogaikról. Ilyen a diszkrimináció ellenesség alapelve, a mobilitás előmozdítása. Ezek nagyon fontosak Zippel asszony számára különös tekintettel kell lennünk azokra az emberekre is, akiknek a képzési szintje igen alacsony, és ezért nehéz számukra megértenie, ne, megérteniük az európai összefüggéseket, tehát rájuk különös figyelmet kell fordítanunk. Szippel asszony nagyon várja a sikeres együttműködést, és biztos abban, hogy a módosítókkal tudjuk javítani az Európai Bizottság javaslatait. Az Európai Bizottság részletes előadását követően egyetlen egy további gondolatot szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Hogyha az utazás szabadságáról van szó, a munkavállalás szabadságáról, illetve a tanulás szabadságáról Európában, fontos látnunk, hogy sokan félnek attól, hogy ennek az ellenkezője, tehát az a szabadság, hogy esetleg nem kell, nem muszáj másik tagállamban dolgoznunk, ezt is figyelembe kell venni. Sok ember úgy érzi, hogy nyomás nehezedik rá, és Európában máshol, hazájától eltérő tagállamban kell lehetőségeket keresnie. Köszönöm szépen. Figelido asszony kap szót az összefoglalásra. Egészen gyorsan, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak a tájékoztatást, amit kaptunk tőle, de szeretném nyomatékosítani, hogy egy évre van szükség a polgároknak ahhoz, hogy jobb tájékoztatást kapjanak, és hogy azt érezzék, hogy valóban az igényeik, a, az érdekeik megfelelő figyelmet kapnak, és a jogaikat tiszteletben tartják. Ez a javaslat, amelyeket, illetve a javaslatok, amelyeket kidolgoztam, kidolgoztunk, arra törekednek, azt céloznák tulajdonképpen, hogy konkrétabb dimenziót kapjon, ölcsön ez a polgárok európai éve. Nem akarjuk azt, hogy csak általános nyilatkozatok szintjén maradjunk. Nem, szeretnénk aktívan feltárni, hogy mik a polgárok érdekei, és szeretnénk aktívan tájékoztatást adni nekik a jogaikról, szeretnénk fellépni határozottan a diszkrimináció ellen, mert ez igenis még felbukkan itt-ott, és nagyon fontos, hogy küzdjünk ellene. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, az állampolgárságon alapuló diszkrimináció, ezek olyan kérdések, amelyek előfordulnak, van, amikor a nemek miatti diszkriminációval is szembesülhetünk. Ahhoz, hogy valaki a polgárságát teljes mértékben kiélhesse, hogy megvalósíthassa, ahhoz fontos az is, hogy minden jogát érvényesíthesse, és ehhez a jogokat garantálni kell. Nem elég csak a szavazati jogot biztosítani, sokkal messzebb kell mennünk, sokkal több jogról van itt szó. Szeretném megköszönni a kollégáknak az általuk tett javaslatokat, és természetesen tovább dolgozunk majd ezeken a kérdéseken. Még a valami következő ülésen hallani fognak rólam ismét. Köszönöm szépen. A módosítók benyitásának határideje december 15 dél. Módosítókról január 25-26-án beszélünk itt a szakbizottságban, kompromisszumos módosítások február 29, elfogadás ebben a szakbizottságban március 1, valószínűleg május 20-án kerül a plenáris elé. A Rapti asszony meghívott egy csoportot ebbe a szakbizottságba Görögországból, őket most szeretettel köszöntöm. A következő napi rendi ponttal kapcsolatban Dilden úr tól kaptunk egy üzenetet, ő belenyugszik abba, hogy az Európai Bizottság bemutatója után kerüljön sor az ő napirendi pontjára, ezért kérem a bizottság képviselőjét, hogy foglaljon itt helyen, helyet mellettem, és Dérden köszönöm, hogy beleegyezett a napirend módosításába. Üdvözlöm Önt! A 2012-es éves növekedésről szóló felmérés és a foglalkoztatás politikára vonatkozó iránymutatások bizottsági bemutatása következik, majd eszmecsere, és ezután jön Dirden úr napirendi pontja. Már is önnek adom a szót. Parancsoljon! Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon to you all. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm valamennyiüket. Az éves növekedési stratégiát szeretném röviden ismertetni. Azt hiszem, Andor biztos úrnak már volt lehetősége arra, hogy röviden ennek a legfontosabb elemeit megismertesse önökkel. A bizottság november 23-án állt elő az éves növekedési stratégiával. Ez egy sor dokumentumot tartalmaz. Az első a közlemény, amely négy mellékletet tartalmaz. Az egyik az Európa 2020 kapcsolatos előrelépés, azután a makrogazdasági jelentés, a közös foglalkoztatási jelentés, a negyedik melléklet pedig a növekedés barát adatpolitikával, illetve EU adókoordináció kérdésével foglalkozik. ez része a közös foglalkoztatási jelentésnek is. A fő gerincét az említett dokumentumoknak talán a következőképpen lehetne összefoglalni. Először is bejelentjük azt, hogy a fiskális konszolidáció tovább folyik a versenyképesség szempontjából legfontosabb területeken. Sor kerül az adórendszerek olyan átalakítására, ami a foglalkoztatást és a versenyképességet a legjobban segíti. A következő, biztosítani kell a gazdaság megfelelő hitelezését a szektorban bekövetkező változtatásokkal. Strukturális reformokra van szükség a szolgáltatások, a közszféra, a digitális gazdaság területén. A harmadik a foglalkoztatási kérdések, azaz a munkanélküliség elleni küzdelem, a munkaerőpiaci merev struktúrák fellazítása és a munka nélküliséget, a szegénységet tovább mélyítő problémák megoldása. Az ötödik pont pedig a közigazgatás reformjával foglalkozik. Ezt a jelentést olyan helyzetben tettük közzé, amikor nagy problémáink vannak az egész világon, és az Európai Unióban is a gazdaság és a szociálpolitika, a gazdaság és szociális területen. Nagyon nehéz a környezet, a kontextus a fiskális konszolidáció miatt nagyon kevés mozgásterük marad a tagállamoknak arra, hogy gazdaság élénkítő programokat indítsanak, vagy konjunktúra programokat indítsanak. Általában is a gazdaságban csökken a kapacitás arra, hogy új jobb munkahelyeket hozzanak létre. Az Unióban a munkanélküliség és a szegénység veszélynek kitett emberek száma növekszik, és ezért eltökélt intézkedésekre van szükség a tagállamokban. A, hogyha a válság tovább elhúzódik, ennek hosszú távon is tartós negatív hatása marad a munkaerőpiacon. Már jelenleg is a munkanélküliek 40%-a tartós munkanélkülének tekinthető. A gazdaság inaktivitás során az emberek elveszítik a készségeiket, a motivációkat, egyre inkább elszakadnak a munkaerőpiactól. Ezért nagyon fontos, hogy újra helyreállítsuk a munkaerőpiachoz a kapcsolatot. Az idei felmérésben foglalkozunk azzal, hogy a gazdasági válságnak milyen gazdasági társadalmi következményei vannak, és az első 2010 végén közzétett éves növekedési jelentés bizonyos szempontból bíráljuk is kiderült, hogy továbbra is az Európai 2020-as stratégia középpontjában a munkahelyteremtést kell, hogy álljon felhívjuk a figyelmet a fiatalok elfogadhatatlan helyzetére. Az elmúlt három évben a fiatalok körében a munkanélküliség nagyon erősen 15-ről 21 százalékra növekedett, 5,3 millió fiatal a munkanélkül az Európai Unióban, és a 15-22 évesek közöttieknek vagy tanulásra, vagy munkára van szükségük. A munka és tanulás nélküli fiatalok száma 7,2 1 millióra nőtt ebben az életkori kategóriában, elsősorban a válság miatt. Tehát egyre inkább a munkahelyteremtésre, gazdasági élénkítésre kell koncentrálnunk, de ezt nem tehetjük meg strukturális reformok nélkül, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jövőben is megmaradjon a versenyképességünk. Ez pedig már túlmutat a csak rövid távú megközelítésen. Hosszú távú kihívásokkal is kell foglalkoznunk, a fennmaradás az mind a ö, kettővel. A 2012-es közös foglalkoztatási jelentésben meghatározzuk, hogy a tagállamokban milyen reformokat kell végrehajtani a munkaerőpiacon. Először is fiatal munkanélség elleni kereteket kell létrehozni, meghatározni, hogy hol van a legsürgetőbben szükség fellépésre. A bizottság egyetért önökkel, hogy a fiatalokkal kell különösen foglalkozni, mert ők szenvedik meg legjobban a válságot. Nagyon fontosak az olyan kezdeményezések, amelyek az oktatást és a munkatapasztalatot egyesítik, azaz akár a szakmai gyakorlat, vagy ipari tanulók szakmai képzése. A 2012-es éves növekedési jelentés a fiatalok helyzetét akarja jelentős mértékben javítani. Még az év végén egy új lehetőségek kezdeményezést indít el a bizottság, amely támogatni fogja a tagállami erőfeszítéseket. A második fontos eleme az éves növekedési stratégiának a vállalkozások létrehozásának segítése, a vállalkozó szellem erősítése, a szociális vállalkozást beleértve a munkáról, munka, munkát terhelő adóterheket enyhíteni kell, és támogatni kell az új vállalkozások létrehozását. Szociális vállalkozás kezdeményezés azt célozza meg, hogy ezen a területen kapacitásépítés, hálózatépítés, magán és állami források finanszírozás serkentése eredményezze a szociális inkluzió erősítését. Az új európai mikrofinanszírozási eszköz több tagállamban próbál segíteni olyan mikrovállalkozásoknak, amelyek nehezen jutnak hitelhez. A bizottság szerint semleges módon a, is lehet a munkaerőpiacon a kínálatot és a keresletet is erősíteni. A harmadik fő ajánlásunk az, hogy hatékony intézkedésekkel kell visszaterelni a munkanélkülieket a munkaerőpiacra. A jelenlegi költségvetési kontextusban nagyon fontos eh, a, eh, eh, a, a munkahogyi központok erősítése, aktív foglalkoztatáspolitika intézkedésekre van szükség, megfelelő átképzésre, és a hosszú távú, vagy a tartós munkanélküliek számára is lehetővé kell tenni a visszatérést a munkaerőpiacra. A szociális védelem rendszerei továbbra is automatikus stabilizátorként kell, hogy működjenek. Ezek nagyon hatékony pufferek az elszegényedés és a szociális kirekesztés ellen, a fiskális konszideráció ellenére is meg kell védenünk a legnehezebb helyzetben lévő csoportokat attól, hogy a gazdasági válság és a fiskális konszolidáció miatti redistribúció kárát csak ők lássák megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerekre van szükség. Egy fehér könyvet fog majd erről kiadni a bizottság 2012 első hat hetében. Végül utoljára nem szabad megfeledkeznünk a tudás intenzív társadalom létrehozásának szükségességéről. A munkavállalók készségeit, képességeit kell erősíteni, modernizálni kell az oktatás képzés rendszereit. Ez feltétlenül, hogy prioritás kell legyen még a költségvetési megszorítások idején is. Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, arra van szükség, hogy a tagállamok felvállalják a felelősségüket, amikor a strukturális reformok végrehajtásáról van szó és az euróvezetben különösen jobban erős kell integrálni a politikákat. Ahhoz, hogy leküzdjük a válságot, további elkötelezett integrációra van szükség. A második európai szemeszter segít majd megakadályozni azt, hogy újabb gazdaság egyensúlytalanságok jöjjenek létre, vagy mélyüljenek el. A bizottság konkrétan is Mm, formába ölti majd a fiatal múlók munkanélküliségi elleni kezdeményezését. Egy csomagot dolgozom ki arról, hogy hogyan lehetne meg reformálni a munkaerőpiacot és serkenteni a munkahelyteremtést. Legalábbis egy ilyen ernyő szervezetet fogunk létrehozni, a munkahely teremtésre, azután lesz egy közlemény a Flexicurity-ről, és az EURES-re vonatkozóan is kidolgozunk egy jogalkotási javaslatot. A tagállamokat arra biztatjuk, hogy az Európai Szociális Alap eszközeit minél jobban használják fel, vannak források, és ezeket tényleg fel kellene jobban használni a prioritások megvalósítására. A tanács és a parlamenttel tovább eh, egy, kíván együttműködni a bizottság, hogy a második európai eh, szemeszter eh, sikeres legyen, és fontos üzeneteket fogalmazzon meg a tanács számára. Az megerősített párbeszédről készül egy jelentés az Európai Parlamenttel, illetve az 2020-as stratégia megvalósítására vonatkozóan is van egy ilyen kezdeményezés, amit a bizottság üdvözöl. Nekünk mindig is az volt a szándékunk, hogy erősítsük a párbeszédet az Európai Parlamenttel, és az erőfeszítéseink eddig nagyon gyümölcsözőek voltak. Egyetértek az önök aggájaival azzal kapcsolatban, hogy a 2020-as célok elérése elég ütemesen halad-e. A bizottság is úgy ítéli meg, hogy csalódottak lehetünk, nem kielégítő mértékben teljesülnek a célok, és ez az egyik legfobb legfobb oka annak, amiért a 2012-es növekedési stratégia a strukturális reformok szükségességét hangoztatja. A fenntartató növekedés és munkahelyteremtés útjára kell visszavezetni az Európai Uniót. A fontos szereplőket egyre aktívabban be kell vonni a különböző programokban Az 2020-as stratégia megvalósításával kapcsolatos legnagyobb probléma az, hogy nem elég eh, az együttműködés a különböző partnerek, szereplők között, például a szociális partnerekkel sem kielégítő az együttműködést, ezt helyre kell állítani a siker érdekében. És végezetül tudomásra vesztük az önök észrevételeit a szemeszter ütemezésével kapcsolatban. Az első európai szemeszterén nagyon szoros volt az ütemezés, és nem volt elég idő az ország specifikus ajánlások kidolgozására. Ezt az aggályt a bizottság és a tagállamok is osztják. És ez a két ok egyike, ami miatt az éves növekedési stratégiát már 2011 novemberében kiadtuk. A másik fő oka ennek persze az volt, hogy milyen rossz helyzetben van napjainkban a gazdaság. Elkészítettük az éves növekedési stratégiát a mellékleteivel együtt, együttműködünk, a tagállamokkal kétoldalú megbeszélések is vannak, de természetesen ennek a célja az, hogy az Európai Tanácsot felkészítsük a márciusi eh, találkozóra, amikor is eh, az Európai Szemeszter eh, hátralévő részére iránymutatásokat fognak kidolgozni. A következő Dán soros elnökség tovább kívánja javítani az úti tervet a második európai szemeszterrel kapcsolatban, és reméljük, hogy az összes érintettel kiváló lesz az együttműködés. And, um, Nagyon szépen köszönöm. Connie Jensen asszony a jelentés tervezetről fog beszámolni. Öni a szó. Thank you. Köszönöm. Köszönöm a bevezető szavakat a növekedésről szóló felmérésről. Mi is nagy izgalommal várjuk az együttműködést. Egy jelentést fogunk megfogalmazni. Remélhetőleg februárban időben sikerül szavazni a tavaszi csúcs találkozó előtt erről. Rendkívül rövid idő áll rendelkezésünkre. Egy munkadokumentumot sikerült eddig megalkotni, ez azt jelenti, hogy a végleges dokumentum verziót még nem sikerült benyújtanunk. Azért nem, mert szeretném beleépíteni a lehető legtöbb véleményt és álláspontot annak érdekében, hogy ne nagyon hosszú módosítási eljáráson kelljen átesnünk, éppen azért, mert ennyire rövid időnk van. Éppen ezért csak angolul lesz elérhető ez a dokumentum, Elnézést kérek emiatt. Hogyha valakinek ez problémát okoz, akkor biztos vagyok benne, hogy egyéni megoldást tudunk arra találni. A Berez jelentés, amiről múlt héten szavaztunk, főleg azzal a folyamattal foglalkozott, amelyet a szemeszter jelent, és az Európai Parlament a szociális partnerek, a civil társadalom és a nemzeti parlamentek részvételét jelenti. Megpróbálunk nem sok átfedést a mi jelentésünkbe beírni, tehát ami a Berez jelentésben már elhangzott, azt arról nem akarunk ismét beszélni. Igazából ez az egyik pontnak a nyomon követése. Konkrétan arról van szó, hogy az Európai Parlamentnek befolyása kéne, hogy legyen a kulcsfontosságú prioritásokra, a következő évre vonatkozó növekedésről szóló felmérés tekintetében. A szemeszter és a felmérés igazából nem, még nem rendelkezik megfelelő jogi alappal a szerződésben. Ez nem azt jelenti, hogy a parlamentnek nem hivatalos lenne a befolyása, viszont a szerződés azt sem mondja ki, hogy nincs ilyenje a parlamentnek. Tehát feltételezzük azt, hogy van ilyen befolyásunk, van ilyen hatáskörünk, és fogalmazzuk meg a tanácsainkat az Európai Bizottság javaslatához, és együtt próbáljuk meg befolyásolni az Európai Tanácsot, hogy a mi demokratikusan megfogalmazott véleményünket is figyelembe vegye. A februári plenárison muszáj lesz szavazni róla, hogy a tavaszi csúcs értekezletre elkészüljön a jelentés. A jelentés mögötti gondolat igazából nem az, hogy a különböző parlamenten belüli politikai véleményeket elválasszuk egymástól élesen, hanem hogy együtt néhány kulcsfontosságú ajánlást fogalmazzunk meg, amit a bizottság, illetve a tanács elé terjesztünk majd. Ezért a lehető legkompromisszum készebb igyekszek lenni. És az összes frakciótól azt kérem, hogy próbáljanak meg nagyon szigorú prioritási sorrendet felállítani. Ahogy a dokumentumban is látható, néhány olyan where-ezzel kezdődik a mondat, tehát olyan preambulum bekezdéssel, ahol az aggájainkat fogalmazzuk meg, aztán hat kulcsfontosságú ajánlás tervezetünk van. Szeretném, hogyha a módosítások után is hat darab maradna ezekből. Amennyiben konszenzus van még egy kulcsfontosságú ajánlásról, akkor hajlandó vagyok arra, hogy az én általam javasoltak mellé mondjuk még egyet bevegyek, vagy az egyiket kicseréljük, de nagyon fontos, hogy néhány prioritás köré csoportosítsuk a gondolatainkat. Az első ajánlás a koherenciára vonatkozik. Az EU 2020-as stratégiára meghatározza prioritásainkat tíz évre. És nagyon meglepő az, hogy ezekből a prioritásokból mennyire kevés található meg az éves növekedésről szóló felmérés ajánlásaiban. A versenyképesség növekedése például, aztán a fölösleges jogszabályoktól való megszabadulás, ezek nem lehetnek fontosabbak, mint a gazdaság feláll, támasztása és egy szociálisabb útra való állítása. Tehát nem azt akarjuk, hogy új prioritások legyenek, hanem azt szeretnénk, hogy az Európa 2020-as stratégia egy általunk járhatónak ítélt módon megvalósítható legyen. Aztán gyakorlatban úgy tűnik, hogy nincs koherencia a gazdasági és a szociális ajánlások között. A gazdaságiakat sokkal komolyabbnak tüntetik fel a szociálisaknál, bár a gazdaságit azt a szociális fényében kéne tekintenünk. A második az ambíció. A jelenlegi nemzeti tervek és célkitűzések a munka helyteremtésre, a szegénység csökkentésére és az oktatásra nem szabad, hogy a 2020-as célok alá menjünk ezek tekintetében. Az egy dolog, hogy nem elég ambiciózusok a tagállamok, és szerintem a tanácsülésön tavasszal nagyon sokat kéne erről beszélniük, hogy magasabb célokat üljenek ki egymás fölé, de még ennél is rosszak, hogy az Európai Bizottság eddig ezt az ambícióhirányt nem ellensúlyozta. A harmadik ajánlás tervezetünk a munkahelyteremtésről szól. Mindenki egyetért abban, hogy az államadóság hiány problémájának a megoldása az abszolút prioritás. De hogyan lehet gazdasági és szociális fellendülést biztosítani, hogyha a tagállamokat csak a túlzott deficit hiányában, tehát ha, csak ha nincs túlzott deficitjük, akkor engedjük meg, hogy beruházzanak a munkahelyteremtésbe. Tehát csak Svédország, Finnország, Észtország és Luxemburgnak szabad szociális politikákat folytatnia. Hát fenntartható beruházásra van szükségünk több tagállamban is ezeknél. Aztán a foglalkoztatás minősége, a munka legyen vonzó. Gyakran azt a juttatásokat és a kedvezményeket csökkentjük azzal, hogy visszarugdossuk az embereket a munkaerőpiacra, de nem ez a helyes módszer. Megfelelő munkakörülmények, szociális jogok és például megfelelő gyermekgondozás az előfeltételei annak, hogy az emberek szívesen menjenek dolgozni. Nagyon örülök annak, hogy van külön ajánlás az éves felmérésben a szociális kirekesztésről, a társadalmi kirekesztés és a szegénységről. Itt azt javasolnám a tanácsnak, hogy ezt az ajánlást kövesse. De ugyanakkor hangsúlyozom azt is, hogy most, amikor a válság társadalmi konzekvenciáit egyre inkább érezzük, akkor a szegénység ellenes ajánlásokat is meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálnunk azokat a csoportokat, akik túl messze estek a munkaerőpiacra, hogy hogyan tudunk nekik segíteni. És a hatodik, az úgynevezett Berez ajánlás, alapjában véve a Berez jelentés legfontosabb pontjait foglalja össze, amelyekre érdemes itt is emlékeztetni. Az egész szemeszter és éves növekedésről szóló felmérés csak akkor lehet hatékony, hogyha a civil társadalom és a parlament is belevonódik a munkába. A dokumentumban még más prioritások is beleférnek, mindent bele fogunk venni, amit fontosnak tartanak a kollégák, de megpróbáljuk ezeket a kulcsajánlásokat megtartani. Most mindenkit arra kérnék a szakbizottságban, hogy reagáljanak akár ma, vagy ezen a héten csütörtökig adok határidőt arra, hogy reagáljanak a dokumentumtervezetemre. Tehát kérem, ez előtt tájékoztassanak arról, hogy mit gondolnak, különösen a kulcsfontosságú ajánlásokról. És még két dolog, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó módosítókat a Nőjogi Bizottság fogja megfogalmazni, tehát hogyha a nők és férfiak egyenlőségére akarnak utalni, és hát nem meglepő, hogy a Nőjogi Bizottság foglalkozik ezzel, és az ő felelősségük tehát, hogy nekik mondják, hogyha erre vonatkozó megjegyzésük van, és ő általuk fog bekerülni a dokumentumba a későbbiek folyamán erről ennyit, egyenlőre ennyit, nagyon várom a reakcióikat. Elnök, köszönöm szépen. Morancsáti úr az első. Merci, Madame la Présidente. Asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, főigazgató úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a beszámolóját, illetve Tornelisen asszony bevezetőjét is az éves növekedésről szóló felmérésről. Az első pont, amivel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, az a munkanélküliség növekedése. Egyre nagyobb tömegű, hosszú távú munkanélkülivel kell számolnunk. Ez a válság hatása, és azért nagyon konkrét stratégiákra van szükségük azért, hogy az ő hosszú távú munkanélküliségüket tudjuk kezelni azokat a munkanélkülieket, akik rövid távon váltak munkanélkülivé, sokkal könnyebb visszavezetni a munkaerőpiacra, mint azokat, akik már hosszú ideje elvesztették a munkájukat. Őrájuk konkrét intézkedéseket kell szabni. Különösen a munkaerőpiacra való visszatérés tekintetében. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacsal való kapcsolatokat ne vezítsék el végleg. Ez egy olyan cél, amelyet mindannyiunknak követnie kell nemzeti szinten, hiszen hogyha a tagállamok ezt a célkitűzést nem állítják maguk elé, hogy a hosszú távú munkanélküliséggel fe, ellen fellépjenek, akkor egyre komolyabbá fog válni ez a probléma. A másik kérdés, amire szerettem volna az önök figyelmét felhívni, a következő. a fiatalok problémája, illetve az, hogy nekik is rendkívül nehéz munkát találni. Egyre több olyan fiatal van, akik befejezik az iskoláikat, de anélkül, hogy munka lehetőség lenne a kezükben, és anélkül, hogy megfelelő képesítésük lenne. Tehát kiesnek az iskolából, és valahogy meg kell próbálni visszairányítani őket az iskolapadba, hogy legyen a kezükben egy képesítés. Nagyon nagy szükségük van ugyanis erre. Ezért kell egy olyan ami akár egyéni projekteket, a konkrét esetek individuális megközelítését tartalmazza annak érdekében, hogy sikeressé váljunk ez is egy olyan óriási probléma, amit kötelességünk megoldani. A harmadik nehézség, amelyel szemben fel kell lépnünk a következő. Gyorsan emlé- megemlítette a kolléganő, de szerintem konkrét szakpolitikára van ezen a területen szükségünk, és ez pedig az a kettős fellépés, amely egy oldalról az azonnali reakció, azoknak a problémáira, akik a válság miatt elvesztették a munkájukat, illetve egy hosszú távú megoldás. Ez a kétfajta megoldás típus nem lehet azonos. Ugyanaz a szándék, az biztos, de különböző stratégiákra van szükség, amelyek kiegészítik egymást, hogy erre a kettős kihívásra reagálni tudjunk. Nem lehet csak a hosszú távú reakciókat favorizálni akkor, hogyha szükség van az azonnali sürgősségi fellépésre is. Tehát két szinten kell egymást kiegészítő intézkedés sorozatokat hoznunk. A következő pont, negyedik, amivel kapcsolatban szeretnék felszólalni, Cornelissen asszony, és ön is említette azt, hogy a szociális partnereket be kell vonni. Én is szeretném megemlíteni azt, hogy mobilizálni kell a szakmai szervezeteket is. Az államoknak természetesen a szociális partnereket is mobilizálniuk kell, de a különböző ágazatokban a szakmai szervezetek felszólítása arra, hogy megpróbáljanak ők is munkaerő, munkahelyet teremteni, és az ő erőfeszítéseiket tudjuk támogatni, ez is rendkívül fontos annak érdekében, hogy ez a stratégia, az éves növekedési stratégia sikerrel járjon. Nem szabad tehát ezt sem elfelejteni. És végül nagyon is felhívnám a figyelmüket a nők és férfiak közötti egyenlőségre. Ezt az éves növekedési stratégiában mindenképp be kell építenünk a nőjogi szakbizottság által javasolt szakpolitikák révén. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, Szarkasz kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a, az iménti előadást. Alaposan meghallgattam az üzenetét. Szeretnék csatlakozni ahhoz, ami Cornelissen asszony mondott. Az elmúlt napokban a parlament a Berez jelentéssel kapcsolatosan, valamint Cornelissen asszony első munkadokumentumával is foglalkozott. Ez jól mutatja azt, hogy mi szociáldemokrata képviselőként mit szeretnénk. Azt gondolom azonban, hogy nagy támogatásra találnak majd ezek. Két dolgot szeretnénk. Először is nagyon fontos dokumentumokról van szó, amelyek pillérét képezik a makrogazdaság és foglalkoztatási politikának egy nagyon nehéz helyzetben. Az Európai Unió ugyanis válsághelyzetben van. Éppen ezért ezek a dokumentumok rendkívül fontosak, egyfajta fokmérőként működnek a jelenlegi helyzetben. Nekünk a következő a fontos. Aggódunk a demokrácia állapotát illetően. Az Európai Unió története legnagyobb problémájával szembesül, anélkül, hogy a polgárok véleménye képviselve lenne. Technokraták döntenek, hatalmas, terjedelmes jelentések születnek, úgy, mint az asztalunkon lévő is. Ezeket természetesen politikailag valahogy végre kell hajtani, de az Európai Parlamentet nem vonják be világosan és egyértelműen a meghozandó döntésekbe. De tovább megyek, a nemzeti parlamenteket sem vonják be. A bizottságtól pedig terjedelmes dokumentumokat kapunk, és nyilvánvalóan ez felveti a szubszidiaritás kérdését is, illetve azt, hogy sem a nemzeti parlamenteket, sem az lp t nem vonják be a döntéshozatalba. Ezért kérem, hogy olvassa el alaposan Beresz asszony jelentését, ugyanis van egy alapvető demokrácia deficit, egy probléma, amelyet a parlament nyomon is követ. Mi nem azt szeretnénk, hogy csak szavakban nyilatkozatokban vonjanak be bennünket, hanem azt akarjuk, hogy a mi véleményünket valóban meghallgassák és meg is hallják. Annak érdekében, hogy ne csak a miniszterek döntsenek valamilyen hátsó helyiségekben, eldugottan, hanem hogy valóban demokratikusan tudjuk tematizálni a dolgokat. A másik fontos dolog számunkra következő. Ezek a dokumentumok egyre technokratikusabbak, hiányzik belőlük a politikai összetevő, amely a szerződésekből adódik, az Európa 2020 stratégiából, valamint a szociális kartából. Mindezek alá vannak vetve a makrogazdasági politikának, és ezzel gyakorlatilag megfordítjuk azt, amit a szerződésünk mond, ugyanis a szerződés azt mondja, hogy szociális piacgazdaságot működtetünk, és nem csak piacgazdaságot. A szociális piacgazdaságban pedig a szociális és gazdasági vetületek, dimenziók ugyanolyan fontosak, egyenjogúak. Ezen túlmenően a dokumentum száz oldalon keresztül értekezik gazdasági tanulmányokról, vizsgálódásokról, és csak két oldalban foglalkozik a foglalkoztatás politikával. Ön joggal mondja, hogy 2014-ig ez valószínűleg még nem fog változni. A foglalkoztatás ügyi kérdések, a 25 millió munkanélkül is, munkanélküli, és Spanyolországban például a fiatalok nagyarányú munkanélküliségét csak röviden megemlíti a jelentés. Világos szerepvállalást látunk a gazdasággal kapcsolatos kérdésekben, de a foglalkoztatásban nem. És a tagállamoknak nyilvánvalóan foglalkozniuk kell a költségvetési hiányjal, a gazdasági helyzettel, de ami a szegénységet, illetve a foglalkoztatásügyi problémákat illeti a jelentés, ezekről nem igazán szól érdemben, és ez a kiegyensúlyozatlanság aggaszt bennünket. Ezáltal ugyanis az Európai Uniót valahol gyengítjük, és gyakorlatilag a szociális ügyeket, szociális kérdéseket figyelmen kívül hagyjuk, de ezt nem hagyhatjuk ennyiben. A kettő dolgot, tehát a gazdaság és szociális kérdéseket együtt kell kezelni, és nem elegendő, hogyha az adósságot csökkentjük. Természetesen nagyon nagy az eladósodottság, szörnyű a helyzet, de három évvel a válság kezdete után nem nézhetjük ölbetett kézzel, hogy a válság folyamatosan burjánzik tovább, és ilyen elemzéseket folytatunk. Köszönöm. Rövid leszek, elnök asszony. Teljesen e- egyetértek azzal, amit Cornelis asszony mond. Néhány módosítót fogunk benyújtani, ahogyan már ő is elmondta. Világos szerepvállalásokat akarunk látni. Azt akarjuk, hogy a bizottság ugyanolyan vállalásokat tegyen, mint a makrogazdasági vállalások terén is. Tehát a szociális ügyekkel is foglalkozni kell. Nem csak szemináriumokat, nem csak zöld könyveket várunk, hanem igazi szerepvállalást. Úgy, ahogyan a bizottság ütemtervében ez szerepel. Úgy ez elfogadhatatlan, mert nem, nincs benne igazi szerepvállalás, érdemi vállalásokat a bizottság részéről nem tartalmaz. Másodszor nem elég, hogy elő, előre haladjunk, gondoskodnunk kell arról is, hogy ne haladjunk visszafelé. Két dolog aggaszt rendkívüli módon ebben a dokumentumban. Beavatkozzunk a tagállamok politikájába, és megmondjuk nekik, hogy hogyan kell, hogy kinézzenek a foglalkoztatási szerződések, nem lehet megmondani a tagállamoknak azt, hogy a foglalkoztatási vagy bérezési politikájukat hogyan alakítsák. Itt önök azt mondják, hogy az indexálást el kell törölni, ami a bérmegállapodásokat illeti, amelyeket a szociális partnerek írtak alá. Kérném, hogy a kollektív jogok esetében azért ne haladjunk visszafelé és ez egyébként szintén a szubszidiaritás kérdését illeti, valamint a szociális párbeszédet. És aztán egy utolsó dolog. A legnagyobb probléma, amelyen jelen pillanatban szembesülünk a munkanélküliség területén, a fiatalok drámai helyzete Európában. Nem nézhetjük tétlenül az ő helyzetüket, és nem mondhatjuk azt, hogy hát erre nem, egyszerűen nincs megoldás. Így nem folytathatjuk. Igenis van lehetőség arra, hogy tegyünk valamit ezen a téren. Gondoskodnunk kell arról, hogy a fiatalok ne legyenek három hónapnál hosszabb ideig munkanélküliek. Valamiféle garanciát kell teremteni a számunkra. Emellett gondoskodhatnánk arról is, hogy azok, akik gyakornokok ként dolgoznak, azokat ne zsákmányolják ki a vállalatok. Köszönöm az elmondottakat a bizottságnak, nagyon koherens, nagyon logikus volt az egész, sok fontos dolgot elhangzott, amiben egyet is értek önnel, de vannak pillanatok, amikor igenis tettek mezeire kell lépnünk, és nem elég csak szavakat pufogtatni, és ahol gondoskodnunk kell arról, hogy a szociális téren ne következzenek be további megszorítások. Mrs. Figueredo. Figueredo asszony. Köszönöm szépen. Egy nagyon érzékeny kérdésről beszélünk. Kollégáim tulajdonképpen már mindent elmondtak. De azért én is szeretnék felvetni három kérdést, amit kulcsfontosságúnak érzek. Az első, azok az intézkedések, amelyeket a gazdasági növekedési terv kapcsán fogadtak el az ország, azok az országok, amelyeket különösen sújtott a válság, a szociális körülmények, a szociális helyzet romlásához vezettek. Én azt tanácsolom a bizottságnak, hogy konkrétan vizsgálja meg azokat a ezeket a kérdéseket. Ezt már többször is kértük, és nem történik meg, nem reagált a bizottság. Pedig szükség lenne iránymutatások egyfajta csomagjára, amelyek a szegénység, a munkanélküliség, az ezzel kapcsolatos helyzet romlására koncentrálnának, a diszkriminációra. Több millió ember vált a munkanélküliség áldozatává. Közöttük vannak eh, fiatalok, nők, eh, eh, a szociális helyzet romlott a nyugdíjasok, a munkanélküliek számára nagyon sok tagállamban, ugye igen, nők, férfiak, más csoportok számára is egy, más csoportok is egyre rosszabb helyzetbe kerültek. Mindenre az a válasz, hogy takarékoskodni kell, megszorításokra van szükség, de ez annyira rontja a szociális helyzetet, hogy ez végül visszahat a gazdaság helyzetére is, és az is romlani fog. A központi kormányzatnak, kormányzatoknak kellene határozottabban fellépni, de erre nagyon sok országban nem kerül sor. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a stabilitási paktum úgy működjön, ahogy azt most Portugáliában vagy Görögországban látjuk. Ha ez így marad, akkor ennek nem csak szociális, hanem gazdasági katasztrófa lesz a következménye. Az emberek vásárlóereje csökken, egyre inkább elszegényednek az emberek, az egész népesség, és ennek a következménye egy nagyon súlyos gazdasági recesszió lesz. Csökkenni fog a GDP, ezekben az országokban. Portugáliában például már 3%-nál nagyobb GDP csökkenéssel számolnak, Görögországban pedig valószínűleg még rosszabb a helyzet. De említhetnénk Spanyolországot is, más országokat, Írországot is, ahol hasonlóan fog romlani a helyzet. Nincs tehát válasz az igazi problémára, például a munkanélküliségre Egyre inkább romlik a helyzet a megszorítási intézkedések hatására. Még egy témát szeretnék felvetni, ez pedig az öregedés. Az, hogy a nyugdíj korhatár is növelik, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb munkahely áll majd a fiatalok rendelkezésére. A fiatalok egy 40% otthon ül, és nincs munkája, és ez bizony szorosan összefügg a megszorítási intézkedésekkel. Ugyanis nincs, nem hoztunk létre alternatívát, takarékoskodunk, és nem teremtünk munkalehetőségeket nem szabad ölbetett kézben néznünk, ami történik, változtatásokra van szükség. Sokat beszélünk a liberalizációról több ágazatban, a közszolgáltatásokat is liberalizálják, és ennek hatására is egyre nő a szegénység. Ugyanis eh, anélkül, hogy biztosítanánk az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való eh, hozzáférés mindenki számára, eh, nem javulhat a helyzet. Tehát addig, amíg ezt nem biztosítjuk, addig csak a eh, szegénység fog súlyosbodni. Az Európa 2020-as stratégiában megfogalmaztunk nagyon szép célkitűzéseket a szegénység elleni küzdelemről, a szegénység visszaszorításáról, de ezek a célok nem teljesülnek, hogyha ilyen megközelítést alkalmazunk továbbra is. Remélem, hogy a bizottság ez a szak, mint a mi szakbizottságunk egy határozott üzenetet tud megfogalmazni. És az Európai Bizottság is belátja, hogy ez így nem mehet tovább, alapvető változtatásra van szükség a bizottság javaslataiban is. A kollégáim, kollégám említette azt, hogy összesen két oldal foglalkozik a e, növekedési jelentésben a foglalkoztatással, a foglalkoztatási helyzet javításával. Hát azt hiszem, hogy lehet, hogy egy mondat is elég lenne, azt mondanánk, hogy e, a helyzet romlik, e, nő a munkanélküliség. Ez lehetne egy mondatban a konklúziója ennek az egész gazdasági értékelésnek, jelentésnek, amit bemutattak nekünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy Circus és Cornelis képviselőtársaimmal egyetértek. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament véleményét figyelembe vegyék. Most pedig önt kérem, hogy ha lehet röviden foglalja össze a válaszait, mert még sűrű a napi rendünk. Hát megpróbálok nem sokkal túllépni az egy perces hozzászólási időn. Köszönöm a reagálásokat, és köszönöm azt mögöttük meghúzódó elkötelezettséget is a bizottság, az egész bizottság, és nem csak a foglalkoztatási főigazgatóság, vagy egyes biztosok támogatják azt az elképzelést, hogy garantálnunk kell azt, hogy a szociális szempontok megfelelő figyelmet kell, hogy kapjanak, ugyanolyan fontosak ezek, mint a gazdasági szempontok. Csak ezt nem lehet egy szövegben mérni, hogy most melyik szempontokról hány oldal szól. A szellemiség az megvan. Az inkluzív növekedéshez azonban biztosítani kell azt is, hogy intelligens és fenntartható legyen a növekedés. A gazdaságról szóló egész vitam lényege az, hogy fenntartható növekedés nélkül inkluzív növekedés sem lesz. Ez tény. Azután, ami a reformok kérdését illeti, itt nem csak néhány bürokrata találta ezt ki, hiszen végül is a nemzeti parlamentek döntenek a reformokról, bármilyen összetételőek is a parlamentek, és az európai szemeszter zajlik, de az európai szemeszter után lesz egy nemzeti szemeszter. Az általunk kialakított stratégiát meg kell vitatni a tagállamokkal, és ezt követi majd egy vita a nemzeti parlamentekben. Ennek eredményeképpen pedig következtetéseket dolgoznak ki a tagállamok költségvetése számára. Nem arról van szó, hogy minden diktátum Brüsszelből érkezik. Az egész konstrukciónak az a része, hogy motiváljuk, ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy a saját feladatukat ebben az egész történetben ellássák. Jelenleg az Európai Szociális Alap a legfontosabb eszköz, ami rendelkezésünkre áll, és persze a kohéziós alap, de ebben a kontextusban inkább az ESZÁ-ról beszélhetünk. Legyünk reálisak. A programozás, a programtervezés itt a tagállamok kezében van, ugye ez a gyönyörű szubszidiaritás. Mi együtt működünk, de tulajdonképpen csak azt nézzük, hogy a tagállamok a szociál, az Európai Szociális Alapra kidolgozott keresztek között maradnak-e. És ha szükséges, akkor az átprogramozást is kezdeményezzük, de a jelenlegi programozás zajlik, és 2011 végéig csak az Eszak kötelezettségvállalásának az egy harmadát használták fel a tagállamok. Tehát a következő két évre még megmarad a kétharmada a kötelezettségvállalásoknak, és a tagállamok ezt felhasználhatják, hogy a prioritásokra koncentrálnak, ilyen például a tartós munkanélküliség, vagy a fiatalok munkanélkülisége. Hogyha a programozáson módosítani kell, persze ezt is meg lehet tenni. Azután persze beszéltünk erről hosszabban, de a lényeg, hogy előállunk egy kezdeményezéssel a fiatalok körében a munkanélküliség visszaszorítása érdekével. Itt megint csak az ESZA forrásainak a felhasználásával. Egy foglalkoztatási csomagot is kidolgozunk jövőre, aminek célja a munkanélküliség elleni küzdelem általánosságban. Örömmel várom az önökkel folytatott párbeszédet ezen kérdések kapcsán a jövőben is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy tényleg rövid volt a hozzászólása december 20-a a módosítók benyújtásának a határideje, ahogyan eh, Cornelis eh, kollega említette, sajnos csak angolul lehet majd benyújtani, ezt tudom, hogy néhányuknak probléma. A azt egyszerűsített eljárást szeretném javasolni a 46-os szabály alkalmazását. Ezt a plenár, ez azt jelenti, hogy a plenáris módosítók nélkül szavazza meg a jelentést. Cornélis úr is ezt javasolta, most csak kérdezem, hogy ezzel mindenki egyetért-e, ugyanis nagyon rövid a határidő, a tavaszi Európai Tanács üléséig ezzel készen kell lennünk. Hogyha nincs kifogásuk, akkor szeretnék Michel úrnak köszönetet mondani, még egyszer köszönöm, hogy eljött. We go back to Mr. Dearden's, uh... És most pedig Dearden úrnak a jelentése következik. A szegénység társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjának első éves gyűlése. Október 5-én a jelentést elfogadtuk, november 15-én a penálison is, úgyhogy most a beszámolóját hallgatjuk meg a kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, hogy megkaptam a szót, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy néhány percet, hiszen tudom, hogy nagyon sűrű a napi rendünk, tehát néhány percet az első szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platform éves gyűlésének szentelhetünk. Ez egy olyan kezdeményezés, aki az európai 2020-as stratégiában, amely előirányzott egy éves találkozót az értekelt felek között az előbb említett jelenségek elleni küzdelem céljából. Tehát első alkalommal került erre sor, a lengyel elnökség lévén Krakóban szervezték meg ezt az ülést. Október 17-én kezdődött. Mégpedig a szegénység eltörlésének nemzetközi napja alkalmából tették erre az időpontra ezt az ülést. Lambár, Lambert asszony és Turunen asszony képviselték szakbizottságunkat mellettem, és úgy gondolom, hogy gratulálhatunk és örülhetünk ennek a kezdeményezésnek, illetve az esemény megszervezésének, hiszen a gyűlés alapvető eszköze a platform működésének. Különböző missziói és szerepei vannak, például a legjobb gyakorlatok megosztása egymás között, ez az egyik alapvető küldetés. Ugyanakkor nyomon sí feladatai is vannak a platformnak az érintett területeken folytatott programok és közpolitikák nyomon követése. Ezekről is véleményt mondanak a különböző érdekelt felek, illetve a kor különböző kormányzati szintek képviselői. Így a szegénység elleni küzdelem, illetve a szegény helyzetben lévők segítése új dimenziókat nyerhet. Szakbizottságunkban is hangsúlyoztuk azt, hogy a jelentést, ami erre a területre vonatkozik, az első gyűlés időpontja előtt tudjuk elfogadni. Fontosnak gondoltuk, hogy a jelentés illetve jelentés tervezet, amelyet a későbbiekben a plenárison is elfogadtunk, már a Krakóban folytatott munkának is alapját képezhesse. Két napos volt a gyűlés, volt egy plenáris vita a célok megvalósításának lehetőségeiről a tagállamokban, illetve azokra a kezdeményezésekről, amelyeket az Európai Bizottság nyújtott be a célkitűzések megvalósításainak a megsegítésére. A plenáris viták, a plenáris ülés után műhely munkát is folytattunk. Konkrétabb területekre tértünk ki, például a szegénység és a gyermekek, szegénység és a fiatalok, szegénység és az idősek. Kötelezettségvállalásokat is végigvettük, hogy helyi, regionális, nemzeti szinten milyen ter- ö, kötelezettségeket kell vállalni, én a szociális gazdaság munkacsoportban voltam olyan szerencsés, hogy elnökölhettem. A második napon nagyon konkrét kezdeményezéseknek a terepen való megvalósulását vizsgáltuk meg. Andor biztos úr, a lengyel miniszter is jelen volt. Itt megtapasztalhattuk azt, hogy a jelentésünkben foglaltak is hogyan tudnak megvalósulni a valóságban. Annak nagyon örülök, hogy kedvezően fogadták azt a javaslatunkat, ajánlásunkat, amelyet a jelentésünkben is megfogalmaztunk. A résztvevő szervezetek is elfogadták ezt, de azt mondhatom, hogy a biztos is az összefoglaló beszédében egy olyan kezdeményezést említett, amit majd itt nyomon követ velünk, itt folytatja a munkát, ebben az irányban szeretne ő is tovább mozdulni. Persze nem mindig láthatjuk azt, hogy egy-egy kötelezettségvállalás konkrétizálódik is, de ezt szeretnénk legalábbis. Az a kezdeményezés, a több mint 400 különböző szervezetből érkező képviselőt, különböző államokból érkező küldöttet hozott egy tető alá. 38 ország képviseltette magát ezen az eseményen. Meg kell újítani természetesen majd ezt, hiszen ez a két nap nagyon rövidnek bizonyult. Tehát a következő évre azt hiszem egy kicsit hosszabb időt kéne előirányozni, hogy jobban tudjuk hangsúlyozni a különböző szegénységben élő személyek részvételét is. Azt hiszem, hogy erre is érdemes lenne kitérni, hogy javítani, elmélyíteni tudjuk a dolgokat, az ő személyes tapasztalataikra is tudjunk majd támaszkodni. A következő találkozóra tehát ez a két javaslatom lenne. Illetve mondhatom azt is, hogy ez egy ilyen elsődleges mérleg, a kezdeményezés, illetve a kezdeményezés erre adott első reakciók, első válaszok tekintetében. Mindenre egy olyan nehéz kontextusban került sor, amit most jelen pillanatban átélünk a gazdasági helyzet miatt, és azért is különösen fontosnak látom azt, hogy a kormányzás és a politikusok mellett az állampolgárok felé is jobban nyissunk illetve a szociális területek felé is jobban és láthatóban nyissunk. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a szakbizottságunk nevében is részt vett a, a konferencián, és hogy a szociális inklúzió és a szegénységgel kapcsolatban amúgy is milyen munkát végzett, ehhez is gratulálok. Nagyon fontos, hogy ez ne csak egy egy egyszeri alkalom legyen, hanem a szociális befogadás, illetve a szegénység a politikai napirendünk egyik prioritása maradjon a következő években is. Most pedig lépjünk tovább a napirendünkön. Közös vita következik a költségvetési mentesítésről, ha megtalálom. Tehát hat napirendi pontban foglalkozunk a 2010 évi mentesítéssel. Először Hardi úr aztán Kantosz úr a bizottságtól, és végül Őri úr a parlamenttől kap szót. Először Hardi úr a számvevőszék részéről. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetési auditokért felelős egység vezetője vagyok. Kérem, hogy egy kicsit mozduljon közelebb a mikrofonhoz. Jó, akkor kezdem újból. Richard Hardy vagyok. A számvevőszék költségvetési audittal foglalkozó egységének a vezetője. Itt van mellettem Szalova asszony, szintén a számvevőszék tagja, illetve egy másik kolléga, aki az ügynökségek ellenőrzésével foglalkozik. Nagyon örülök, hogy a mentesítés kontextusában bemutathatom a 2010-es pénzügyi auditunk eredményét. Én különösen az a foglalkoztatás és szociális ügyek területére fogok koncentrálni. Ez a jelentésünk negyedik fejezetében található a kohézió, energia és szállítás szakpolitika csoporthoz tartozik. 2010-ben 41 milliárd euró, azaz a teljes EU költségvetés egyharmada ment erre a területre. Ennek legnagyobb része 30 milliárd a regionális politikára, a foglalkoztatás és szociális ügyelekre, 7,5 milliárd, azaz ennek a politikai csoportnak a 18%-a ment. A foglalkoztatási és szociális ügyek területén az Európai Szociális Alap 94%-ot tesz ki a, a költések területén, a maradék 6% egyéb nem ESA de mégis szociális és foglalkoztatási intézkedések, például a szociális párbeszéd, mobilitás, az EURES, alkalmazás, nemek közötti egyenlőség intézkedések, a Progress program, ilyes globalizációs kiigazítás, vagy alkalmazkodási alap, emberi erőforrások, előcsatlakozási támogatás, a tagjelölt országoknak. Ezekre a területekre megy tehát a 6%. 2010-ben ezen a szakpolitikai csoport területen a szenvevőszék 243 kifizetést vizsgált meg, ez egy minta az Európai Bizottság kifizetéseiből. A kiválasztott menedzsment és kontrollrendszereket vizsgáltuk meg, az egyes tagállamokban. Ezen túlmenően az éves cselekvési terveket is átvizsgáltuk, a főigazgatók nyújtották ezt be a foglalkoztatási főigazgatóság részéről. Az ellenőrzésünk fő következtetései következőek. A 40 9%-a kifizetéseknek valamilyen hiba ezekben valamilyen hiba csúszott. Ez azt jelenti, hogy 7,7 százalékkal magasabb, mint a 2009-es adat, és ez a szakpolitikai terület a leggyakoribb, leggyakrabban esik áldozatul a hibáknak. Tehát itt található a legtöbb hiba az összes Európai Uniós költségvetési terület közül. Több mint a 243 kifizetés, amit megvizsgáltunk, és hibás volt, a regionális adat, a, a, alapot érintette. 60 ESA tranzakciót is vizsgáltunk, és audit látogatást tettünk 60 projektnél 9 tagállamban, 10 operatív programot fedett ez le. 6 kifizetést, közvetlen bizottsági kifizetést is megvizsgáltunk, amelyet a bizottság más szociális és foglalkoztatási területekre szánt, például a szociális és ipari partnereknek, egy nemzet, az ilónak, és egy kifizetés a kommunikációs és reklámkampányra a szegénység és szociális kirekesztéseni európai év kontextusában. Az ESA 1860 projektjét érintette a hiba, a hiba arány, ami az egyes projekteket érintette, azonban eléggé alacsony volt. úgynevezett nem megfelelési vagy non-compliance ügyeket is megvizsgáltunk, például az e, tagállami ellenőrző hatóságok nem megfelelő ellenőrzéseket hajtottak végre az EU költségvetésből történő kifizetések esetében. Az ESA projektek esetében a hibák fő forrása a nem megfelelő kifizetés. Tehát olyan kifizetés, amely az nem EU vagy nemzeti rend, szabályok alapján nem volt jogosult arra a kifizetésre. Mégis kifizették. Aztán voltak konkrétan a négy, tehát vannak erre konkrét példák is az ESZA kifizetésekből a negyedik fejezetünkben. Más szociális és foglalkoztatási intézkedésekre vonatkozóan az Európai Bizottság általában az alkalmazandó szabályoknak megfelelően fizette ki ezeket az összegeket, és azt tapasztaltuk, hogy nem voltak hibák. Éves jelentésünkben a negyedik fejezetben azt is megállapítjuk, hogy a közbeszerzési szabályok megsértése a hibák egyharmadát teszik ki a kohéziós politikai, szakpolitikai csoporton belül. Különösen, illetve szinte kizárólag a regionális alapra vonatkozik ez. És nagyon aggaszt minket ez az ügy. A regionális alappal összehasonlítván, ahol 76 hibát találtunk a 146 projektből, amit vizsgáltunk, ez 56 százalék. Az ESA a 60-ból 18 hibát mutatott fel, tehát itt alacsonyabb volt a hiba arány. Megvizsgáltuk a menedzsment és ellenőrzési rendszereket is a tagállamokban. 18 ellenőrző hatóságot vizsgáltunk 6 tagállamban. 2007-es 13-as programozási időszakban ezek a hatóságok a jogszabályszerűség szempontjából rendkívül fontos szerepet játszanak, és a az ellenőrző rendszerek megfelelő működését ők kell, hogy biztosítsák. Ráadásul audit véleményeket is kell, hogy benyújtsanak az Európai Bizottságnak. A hibák közül különösen az ESA esetében találtunk hibákat, például a cseklisták nem fedik le a kifizetések szabályszerűségére vonatkozó összes területet. Az ESA audit hatóságok legalább részben hatóság hatékonynak, vagy teljes mértékben hatékonynak bizonyultak működésükben a vizsgálatunk alapján. Az Európai Bizottságot is kérjük, hogy az ellenőrző hatóságok működését ellenőrizzék. Általában kielégítő felülvizsgálatokat szoktunk kapni tőlük. A 2010-es éves cselekvési jelentések megvizsgálása után a foglalkoztatási főigazgatóság esetében azt találtuk, hogy ez általánoságban megbízható felmérés nyújtott a kifizetések megfelelőségének tekintetében. A DAS 2010-es vizsgálata nyomán néhány javaslattal tudunk a bizottság felé fordulni, különösen az ESZA és a regionális alapok kifizetéseire vonatkozólag. Azt javasoljuk, hogy a megfelelés szorosabb nyoman követését valósítsák meg, legyen egy jogsértési eljárás és egy pénzügyi korrekciós mechanizmus. Ebben a kontextusban, illetve az új programidőszakban szeretnénk, hogyha az egyszerűség lehetőségeit megvizsgálhatnák a jogosultsági szabályok esetében. És végül pár szó a költségvetés végrehajtásáról, amely az első fejezetben található az éves jelentésünkben. A fő megfigyelésünk az 2010-re vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási főigazgatóság 1,4 milliárd eurót költött el azáltal, hogy a 2006 2000-2006-os programozási időszak programjait le kell zárni. Az ESZÁ-nak 88%-os végrehajtási aránya volt a kifizetésekben. Ez a szigorú politikákhoz kapcsolódik a főigazgatóságon belül, illetve ahhoz, hogy mennyi időbe telik egy-egy program lezárása hangsúlyoznám azt is, hogy ebben a kontextusban a 88%-os végrehajtási arányt nem kell feltétlenül negatív jelenségnek vélnünk. Végül jelentősen megnövekedtek a fennálló kötelezettségvállalások a 2007-13-as kohéziós politikai programozási időszakban. Hát ez nem egy váratlan jelenség, tudván azt, hogy hogy állunk a programozási ciklusban. Azt hiszem, hogy Michel úr is utalt erre a korábbiakban. Folyamatos végrehajtásra van szükség a jelenlegi programozási időszakban. Azt hiszem, hogy én itt abba is hagynám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Martin Kantos eh, úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vanti Szomacsán Kantosznak hívnak, és a foglalkoztatási főigazgatóság igazgatója vagyok. Mindenek előtt szeretném megköszönni a kívánó együttműködést és a konstruktív megközelítést a kollégámnak a DASZ kapcsán, és valóban több szempont kapcsán, például a hiba arány a foglalkoztatási főigazgatóság elemzésén alapult. Összességében 2010-ben a foglalkoztatási főigazgatóság alapvetően a kötelezettségvállalások 100%-át teljesítette, 11,3 eh, millió eurót, és 88%-os volt a végrehajtósági arány, a 7,4 eh, millió eurós végösszegből. Az európai szociális alapra eső rész volt a legmagasabb, és már régóta nagyon konzekvens politikát követünk, az igazgatási és ellenőrzési rendszerek nagyon szigorúan működnek, és talán ennek az eredménye volt az alacsonyabb végrehajtási arány 2009-ben. 2010-ben romlott megfordult a helyzet, ugyanis azt láttuk, hogy a kötelezettségvállalások nőttek 1,2 milliárd euróra, elsősorban az Agri és a regi főigazgatóságok miatt. Tehát 2010-ben megfordult a helyzet, és most már elsősorban a Digi régió és a Digi Agri teljesítésének köszönhetően, mint mondtam. Az IPA kapcsán azt tapasztaltuk, hogy nagyon alacsony volt a végrehajtási arány, a tagáll, tagjelölt államok elég kevés kérelmet nyújtottak be, e, és itt sok alacsonyabb összegekről is volt szó egyébként. A számövőszék megalapításokat tett a hibarányjal kapcsolatban. Itt elsőbb a negyedik fejezetre koncentrált a számövőszék a kohéziós politika egészére, és itt a 7,7%-os hiba arányt állapította meg az egész kohéziós politika családra vonatkozóan viszont az ESZ-ra ez nem vonatkozik. Az Európai Szociális Alap esetében 2010-ben 18,8%-os volt ez az arány. Éppen ezért a bizottság a kohéziós politikára vonatkozó csomag részeként, amit idén októberben fogasztunk el, elkészített egy dokumentumot, és ebben elemeztük az elmúlt néhány év tendenciáit, 2006 óta elemeztük azt is, hogy milyen típusú hibákat talált a számbevőszék, és elemeztük a földrajzi megosztást is. A dokumentumból világosá válik, hogy 2008 óta amióta nagyon szigorú intézkedéseket tett a foglalkoztatási főigazgatóság, felfüggesztette a kifizetéseket, az a kapcsán nagyon alacsony maradt a hiba arány növekedése, és ez a 2010-ben is ez a pozitív tendencia folytatódott. A kohéziós politika egésze kapcsán azonban 2008-tól kezdve ugyanaz a tendencia volt megfigyelhető 2010-ig. A bizottság az októberi jelentésében rávilágított arra is, hogy a kohéziós politika egészére vonatkozó 7,7%-os hibarány tulajdonképpen három tagállamban elkövetett hibákból adódik. A DJ Régió és a DG Agri is elemzéseket végzett, megpróbáltuk megtalálni, hogy ebben a nagyon alacsony számú tagállamban milyen típusú hibák fordulnak elő a legnagyobb mértékben. Mint mondtam, közbeszerzési problémákat egyáltalán nem találtunk az ESA kapcsán, kivezetések kapcsán, és az ESA-n kívüli a foglalkoztatás főigazgatósághoz tartozó területeken sem. Összefoglalva, a raportőr nagyon konkrét kérdéseket tett fel, tehát az önök szakbizottságának az előadója a technikai segítségre eh, kérdezett eh, rá, hogy az elmúlt évben a foglalkoztatási főigazgatóságnál hogyan alakult ez a eh, tevékenység, és hogyan alkalmaztuk a degresszivitási elvet az összes információt a konkrét kérdésekre, amiket az előtt kaptunk írásban, átadtuk az előadónak. Köszönöm, most úgy Őri úr szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy igen szerencsés helyzetben vagyok. Részben azért, mert csak megerősíteni tudom, hogy itt a, a 2010-es év mentesítése kapcsán meglehetősen konstruktív párbeszéd folyik a szereplők <clears throat> között. Valóban találkoztam Kantusz úrral és munkatársával, és arról tudom tájékoztatni a, a, a kollégákat, hogy tulajdonképpen minden kérdésünkre megfelelő és kielégítő választ kaptunk, és külön ki kell emelnem azt, hogy még a korábbi években hosszas és bonyolult magyarázkodások segítségével tudtuk elfogadni az egyes foglalkoztatási főigazgatóság kompetenciához tartozó tételeket, illetve intézmények külön beszámolít. Ebben az évben semmi ilyesmiről nem tudok önöknek számot adni. Szinte egyöntetően mindenhol azt olvasom, ahol tavaly még probléma volt, az idén ö, ö, teljesen legális, jogszerű, szabályos kifizetésekről hallok, és gondolom ezzel csak megerősíteni tudom azt, amit hallottunk a, a, az előbb a bizottság és a számvesző képviselőjétől, hogy talán volt értelme az elmúlt években határozott és keményebb hangot is használni egy-egy tétel esetében, mert szemmel láthatóan javuló tendenciákról számolhatunk be. Tehát mindenféleképpen pozitívként értékeljük azt, hogy a, a, ahogy hallottuk, ez a 18 százalék az összes kohéziós kiadásoknak az a szociális alapon keresztül bonyolódik, és itt lényegében 100 százalékban megtörténtek a kötelezettségvállalások, és 97,1, hogyha jól látom a papíromban, százalék volt az, ami a, a tényleges lekötéseknek az aránya, tehát azt gondolom, hogy itt kifejezetten komoly előrelépésről beszélhetünk. A 7,7%-ról meg azt kell mondanom, hogy ez is javulás az előző évekhez képest, tehát ha első hallásra soknak is tűnik, azt kell mondanom, hogy ez mindenféleképpen egy javuló tendenciának a bizonyítéka. Következésképpen el kell ismernünk a bizottság erőfeszítéseit, amelyet annak érdekében tett, hogy ez a hiba arány folyamatosan csökkenjen, és kifejezetten üdvözöljük azt, hogy külön erőfeszítéseket tesznek érdekében, hogy a, a, szabályokat jobban megismertessék a tagállamokkal, a tagállamok hatóságait, ellenőrzési hatóságait pontosabb és fegyelmezettebb munkára késztetség. Külön üdvöntlendőnek tartom azt, ami kiderül a beszámolókból, hogy a foglalkoztatási főigazgatóság szorosabb együttműködést határozott el az olaf az Európai Unió csalás elleni hivatalával, miután a bizottságnak magának is van kompetencia ebben a tekintetben, ez a, az együttműködés nyilvánvalóan előbbre viheti az ügyet, még tovább lehet csökkenteni a, a hibás kifizetéseket. Valóban rákérdeztem az egyes projektekkel, hogy pontosan mi történt, a válaszokat, amiket kaptam, azok teljes mértékben megnyugtatóak voltak, és tulajdonképpen az, amire szeretnénk továbbra is ösztönözni a, a bizottságot, hogy vizsgálja meg a többi szociális bizottság kompetenciába tartozó költségvetési sort is, azt, hogy vajon miért nem költöttünk el mindenhol azokat, amiket el lehetett költeni. Nézzük meg, hogy az egyes tagországoknál miért maradnak bent pénzek, miközben mi itt a bizottságban komoly harcokat folytatunk azért, hogy az egyes alapok, egyes eszközöknek az előirányzatait emelhessük. Mindig azt kapjuk vissza, hogy de hát még azt sem költitek el, ami rendelkezésre áll. Tehát azt gondolom, hogy itt további együttműködésre van szükség a bizottság és közöttünk. Fontosnak tartom azt, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap tekintetében világos referenciaértékeket határozzunk meg a különböző támogatások egységnyi költségeire, és végül azt gondolom, hogy amit itt kérdeztünk, és ők is megmutató választ kaptunk a különböző technikai kiadások arányszámaira vonatkozólag, hogy ugyanezt meg kellene tenni az egyes tagországok tekintetében is, és erre kifejezetten ösztönöznénk a, a bizottságot, hogy lépjen előre ezen a, a területen is, mondom egészében véven, egy, egy jó képet mutatnak ezek a jelentések, azt mutatják, hogy, van, hogy az erőfeszítések hoznak eredményeket, a hozzánk tartozó intézmények költségvetési beszámolóival kapcsolatban semmiféle problémát nem találtak, úgyhogy ezt mindenféleképpen üdvözlöm. Hamarosan rendelkezésre áll a szöveg, majd a, az egyes beszámolókkal kapcsolatban, és természetesen akkor készen állok arra, hogy a kollégákkal megbeszéljük, hogyha esetleg módosítani szeretnének, akkor mi módon tegyük ezt meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Yes, thank you. I too thought... Köszönöm szépen. Én is úgy gondoltam, amikor a számvevőszéki kollégát hallottam, hogy elég magas ez a hivarány, de hát most örülök, hogy azt hallom, hogy a jó irányba történt elmozdulás, ez jó hír, javulunk, és a jó irányba mennek a dolgok. Csak hogy még néhány adatot én is mondjak. December 20-áig lesz a fordítás, és a szakbizottságban február 13-án fogadjuk el, a Költségvetés Szakbizottságban pedig március 22-én, májusban kerül sor a plenárisan a szavazásra. Hardi úrnak a számövőszéktől és Kantusz úrtól, a bizottság képviselőjétől elköszönök, köszönöm mind a kettőjüknek, hogy eljöttek, mi pedig itt megyünk tovább, rátérünk a következő napi rendi pontra ami a Nyolcas pont. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet, valamint a végrehajtási rendelet vonatkozó eljárás. Milan Kabrnoch az előadónk, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Megegyik meg, hogy bemutassak önöknek egy jelentés tervezetet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának a tárgyában. A rendelet módosításának a elsőleges célja annak biztosítása, hogy az EU-n belül mozgó tagállamok, nem csak tagállamok állampolgáiról lehet itt szó, hanem menekültekről is, vagy hontalanokról, és szó van munkavállalókról és önálló vállalkozókról is, tehát rájuk kell, hogy vonalkozzon egy biztosítási e, rendszer, és el kell kerülni azt, hogy egyszerre két országban fizessenek járulékokat. E, Sajnos sok esetben jogszabálysértés történik. Az Európai Bíróság elé került számos ilyen jogsértési ügy, és azt látjuk, hogy több tagállamban párhuzamosan változtatják, és egyre bonyolultabbá válnak a szociális biztonsági rendszerek, ezért egyszerűsítésre van szükség, és a rendszerek meg kell, hogy feleljenek egymásnak. A 883 per 2004-es rendelet és a 287 per 2009-es rendelet módosítása a szubszidiaritási elvnek megfelelően kell, hogy történjen. És alapvetően három módosításról van szó. Az egyik, hogy meghatározzuk eh, azon helyzeteknek a kritériumait, eh, amikor valaki a tevékenységének a túlnyomó részét nem a lakóhelye szerinti tagállamban végzi. A másik fontos kérdés annak eh, tisztázása, hogy mit is értünk a registered business alatt, vagy a home base alatt, a bázis hely az elsősorban a eh, repülőgépek személyzetének a munkája szempontjából fontos, és ez egy olyan kritérium, ennek az alapján meghatározzák azt, hogy a társadalom biztosítás szempontjából hol vannak regisztrálva az adott munkavállalók. Harmadik pedig, a harmadik fontos kérdés a munkanélküli ellátás biztosítása a határ menti önálló vállalkozók számára olyan esetekben, amikor az önálló vállalkozók abban az országban, ahol utoljára dolgoztak, és ott fizettek valamilyen alapba munkanélküliségi járulékot, és utána visszatérnek a lakhelyek szerinti országban, ahol viszont nincs ilyen rendszer, akkor ott elvesztik azt a jogukat, hogy munkanélkül életesben részesüljenek, és ez ellen kell tenni valamit. Az volt a benyomásom nekem, mint előadónak, hogy valamilyen érthető, jól érthető megoldásra van szükség. Tárgyalnunk kell a tanácssal. És nagyon fontos, hogy olyan megoldás szülessen az első olvasatban, ami egy mindkét fél számára kielégítő megállapodás lehetne. December első hetében, el kell, hogy mondjam, hogy a tanács az általános megközelítést egyhangúan elfogadta. És hadd mondjam el azt is, hogy a bizottság a tanács ülése alatt, legalábbis ez volt az én információm, egyetértett abban, hogy felülvizsgálják a rendeletet majd két év múlva. Tehát beleegyeztek abba, hogy egy, lesz egy felülvizsgálati záradék, és két év múlva felülvizsgálatra kerül a rendelet. Hogy tegyem mindehez még hozzá azt is, hogy a tanács általános megközelítése alapján, illetve néhány tagállam kezdeményezése alapján készen állok arra, hogy további módosításokat nyújtsak be, amelyek majd figyelembe veszik azt is, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások milyen eredményt hoznak. És szeretném január 10-én délutára meghívni az árnyék előadókat egy egyeztetésre. Köszönöm szépen. A lengyel elnökség képviseletében azt hiszem van itt valaki. Kérdezem, hogy kíván-e szólni? Igen, parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. A lengyel soros elnökség nevében nagy örömmel erősítem meg azt, amit a rapportőrtől, az előadótól hallottunk az előbb. December 1-én a tanács elfogadta az általános megközelítést a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet módosításával kapcsolatban. és egy dokumentumban, a tanácsi dokumentumban, amelynek a száma 1778, találják meg az eredményeket. A lengyel elnökség tulajdonképpen a magyar elnökség által elkezdett munkát folytatta. És az év első felében tulajdonképpen a legtöbb ellentmondás és vélemény különbség az önálló vállalkozó határmenti munkanélküliek problématikájával függött össze. A, egy kérdőévet küldtünk ki a tagállamoknak, és egy részletesebb információkat kaptunk a tagállamoktól arról, hogy hogyan működnek a munkanélküli biztosítási rendszerek. Az így kapott információk alapján azután egy kompromisszumos javaslatot tudtunk kidolgozni. Nagyon örülünk annak, hogy az általunk kidolgozott és tárgyalásokon felhasznált dokumentum számos tagállam igényeinek megfelelt, és ennek köszönhetően került ki munkálásra a tanács általános megközelítése. Azt is reméljük, hogy sikerül majd megállapodnunk az Európai Parlamenttel ezzel a dossziéval kapcsolatban, már az első olvasatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviseletében Tegert úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány háttérinformációval szolgálnék talán a bizottság javaslatával összefüggésben. Ezt a javaslatot az úgynevezett vegyes módosítások kontextusában kell látnunk. Már a korábbi rendelet, rendeletek kapcsán a 14972-es rendelet alapján évente kell ilyen vegyes módosításokat benyújtanunk. És ezennek kapcsán figyelembe veszük azt, hogy milyen módon változtak a jogszabályok a tagállamokban, illetve figyelembe vesszük az adott év eseményeit, illetve az Európai Bíróság döntéseit. Konkrétan ezzel a jogalkotási javaslattal a kapcsolatban most először nyújtottunk be ilyen vegyes módosító indítványokat. A két rendelet, tehát az alaprendelet és a végrehajtási rendelet elfogadása óta bekövetkezett változásokra reagáltunk így, és mind a két rendelethez egy mellékleteket csatoltunk, amelyben a tagállamokban be, bekövetkezett jogszabálymódosításokat vettük leltárba. Emellett az alaprendeletben néhány új kifejezés is bekerült annak érdekében, hogy biztosítsuk az egységes értelmezést, és lezárjunk néhány kisebb joghézagot, amely a két rendelet kapcsán felmerült. De szeretném kihangsúlyozni, és csak technikai korrekciókról volt szó a módosítások kapcsán. Nagyon sokszor végeztünk már ilyen gyakorlatot, úgymond korábbi rendeletek kapcsán is, és a lengyel elnökségnek köszönhetően most sikerült a tanácsban elfogadni az általános megközelítést, ami egy nagy előrelépést jelent az egész javaslattal kapcsolatos megegyezés irányába. Köszönöm szépen, Eszeje asszony. Aivan kuten raportoja täällä jo sanoi, niin kyse on hyvin pit... Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban egy technikai korrekcióról van szó, azonban két központi kérdést nem szabad elfelejtünk. Az egyik a regisztrált cím és a definíció, azaz fogalom meghatározás kérdése, a második pedig a munkanélküliségi segély kivitele egy munkavállaló, illetve munkanélküli esetében. A munkanélküliséget munkanélküliségi támogatást vagy segít ott fizetik ki, ahol dolgozott az illető személy, de ha az adott személy elköltözik abból az országból, ahol dolgozott, például visszaköltözik hazájába, akkor nagyon fontos, sőt még fontosabb ennek a helyzetnek a tisztázása, hogy az illető biztos lehessen abban, hogy valóban megkapja az őt megillető juttatást. Fontos lenne tehát ennek a kérdésnek a részletesebb tisztázása. Van egy sor más technikai jellegű kérdés is, ezeket is biztosan tisztázni kellene. Összességében várom az együttműködés. Köszönöm, Lambert asszony. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a jelentéstevő leírását, amit az itt végzett munkára értett. Igen, technikai, de a technikainak személyes eredménye lesz az egyének számára. Úgyhogy a technikai jellegzetességek hatásait sem szabad szem előtt téveszteni. És azt hiszem, hogy itt nagyon is érdekünk ebben a szakbizottságban, hogy megvizsgáljuk ezt, hiszen nagyon sokan szeretnénk azt látni, hogy valódi bejegyzett székhelyről vagy lakóhelyről van szó, és nem csak egy postafiókról annak érdekében, hogy a szociális biztonsági kedvezményeket, ellátásokat valaki egy más tagállamban élvezhesse meg kell vizsgálni azt, hogy a szociális biztonsági rendszerek hol alacsonyabbak, ezt meg is teszik azok a vállalkozások, amelyek esetleg máshol jegyzik be a székhelyüket, mint ahol a tevékenységüket folytatják. Tehát ez nagyon fontos. Elnök, köszönöm, Szárkasz úr, és utána Oliver asszony kap <coughs> Un minuto, señora presidenta, para decir al ponente... Rövid leszek, elnök asszony. Szeretném elmondani a jelentéstevőnek, hogy természetesen ott leszünk az ülésen 11-én. Ismerjük a megállapodást, amely létrejött a tanácsban. A frakciónk megjelenik majd, és úgy és feltételezi, illetve úgy gondolja, hogy egy jó kompromisszum született első olvasatban a tagállamok között, a probléma ezzel megoldódott, különös tekintettel a legalapvetőbb kérdésekre. Ugye, ami a repülőszemélyzet tagjait illeti, valamint a határokon átkelő munkavállalókat. Ez nagyon helyén való, és remélhetőleg az ülés során első olvasatban már meg tudunk állapodni majd. Um, Over asszony. Köszönöm szépen. Mi is támogatjuk azokat a módosító indítványokat, amelyek technikai jellegűek, mert úgy gondoljuk, hogy ezek rendkívül fontosak. Papíron persze csak technikai jellegű módosítók, de hogyha a tartalmukat megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy mennyire fontosak az állampolgárok számára. Azt is szeretnénk, hogyha figyelembe vennék azt a tényt, hogy a mozgás szabadsága állampolgáraink számára alapszabadság, és hogyha ezt nem tudják figyelembe venni, nem tudják alkalmazni, akkor az, a, a tagá, az állampolgárok jogait tagadjuk meg. Ezeket a változtatásokat tehát a tagállamokban is érvényesíteni kell, Európai Uniós szinten szintén. Nem szabad megengedni azt, hogy a szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó felelősség eltűnjön a rendszerből. Köszönöm. Elnök. Omen Ruitan asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom mindazokhoz, akik azt mondják, hogy ezek a technikai módosítások, az érintett személyek eh, számára hihetetlenül messzire mutathatnak. Nagyon jól meg kell még vizsgálnunk eh, azokat a módosításokat, amelyeket eh, a regisztrált eh, lakóhely kapcsán nyújtanak be, hogy ez ne fakul, ne fiktív legyen, és a pilóták eh, körében sokan eh, más tagállamban jegyeztetik be magukat, mert túl magas társadalmi biztosítási járulékot kell fizetniük a saját hazájukban. Itt nagyon jó jogszabályt kell alkotnunk, mert a jelenlegi helyzet nem kielégítő. Amivel még kis problémám van, az eh, a eh, nyugdíjárulékokkal kapcsolatos kérdés. Szerintem ezt is még alaposan meg kell vizsgálnunk. A harmadik pont pedig eh, a munkanélküli járulékra vonatkozik, ami engem illet, hogyha valaki valahol öt évig vagy annál tovább dolgozott, és utána visszatér a saját hazájába, hát akkor kell, hogy joga legyen a munkanélküli járulékra. A módosítókat még nem tekintem véglegesnek, és Szárival és többiekkel a frakciómból szeretnénk még ezeket áttekinteni és megvitatni, és akkor döntjük el, hogy mit tegyünk. I go back to the rapporteur, Mr. Děkuji kolegové a kolegyně za všechny příspěvky, domnívám se. Köszönöm kollégák. Köszönöm a hozzászólásaikat. Azt hiszem, hogy a fő pontokat sikerült azonosítanom, amelyekkel kapcsolatban döntenünk kell, és közös érdekünket, érdeklődésünket is kinyilvánítottuk biztosítani szeretnénk, hogy olyan technikai normák legyenek, amelyeknek konkrét hatása lesz az emberek életére a tagállamokban. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy ezeket a normákat első olvasatban sikerül majd elfogadni. Szeretném támogatni ezt a megállapodást, és azt kérem önöktől, hogy önök is támogassák, hogy így biztosíthassuk azt, hogy az Európai Bizottság két év alatt befejezi a felülvizsgálatot. Elnök, köszönöm szépen. A dátumok. Módosítók határideje január 11 dél, ezekről 25-én, 26-án beszélünk januárban, a szakbizottságban február 29-én fogadjuk el, vagy március 1-én, plenárison pedig áprilisban foglalkozunk az ügyel. Most a szavazások következnek, remélem mindenkinél itt van a szavazókártyája. Kérem szóljon mindenki, akinek nincs, hogy az ő szavazatát is bele tudjuk számítani a végeredménybe. Az első szavazás az európai vállalatok vállalat irányítási kereteiről szól. It doesn't, uh, Mr. Őri úr. Thank you very much. Okay. Right. Um... Jó. Hány embernek nincs itt a szavazókártyája? Őri úr. Igen, annak nincs. Akkor az első szavazásra Krisztenzen úr jelentésére a vállalatirányítási keretekről rá is térhetünk. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. 26 igen, 14 nem szavazat érkezett, elfogadtuk. Második rész mellette. Az ötösnél tartunk, igen. 15 és 14 két különböző változatban értem. Második rész mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, nem, e, oka fogyott. Oka fogyott. Hatos, a jelentéstevő Szobelie mm, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette ellene, ta, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a tízesről. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazat, 18 nem szavazat mellett elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ugyanaz, de azért ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Megnyitom a 11-es ura szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazat, 12 ellen szavazattal elfogadtuk. 12-es mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen, 17 ellenszavazat, elfogadtuk M kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk B kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as szóbeli mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, ezt is ellenőrizem. Megnyitom a szavazást a 23-as módosítóról. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazat, 18 ellen szavazat, elfogadtuk. E kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Az F kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 22 ellene e, az elutasítottuk, 28-as mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 20 ellene, elutasítottuk. 29 mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem ugyanaz, de azért ellenőrizzük. A 29-ről is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-22 arányban elutasítottuk. 30-as törlés mellette ellene. Ez is megint túl szoros, úgyhogy megnyitom a szavazást a 30-asról. Lezárom a szavazást. 23-19 arányban elfogadtuk. 31-es, 32 oka fogyott, 33-as jön mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 34 itt is törlésről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Jé, Kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. I. Kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a K. Kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette. Ellene, tartóz, nem, ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 igen szavazat, 20 ellen szavazat érkezett, elfogadtuk 59 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 60-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, 61 et visszavonták, 62 nyelvi, úgyhogy erről nem kell szavazni, 63-at visszavonták, 64 mellette ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, 65 mellette nem, ellenőrizzük a 64-est, megnyitom az ellenőrzést. Lehet, hogy igaza van. Lezárom a szavazást. 22-19 arányban igaza van, köszönöm szépen. Elfogadtuk 65 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. 65-öst ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom a szavazást. 25-17 arányban elfogadtuk. 66 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük, a 66-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, 22 ellen szavazat, elutasítottuk, 67 mellette. Ellenem. Ezt is láthatnám még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A többi okafogyottá vált, nem, volt egy olyan kompromisszum, amit nem fogadtunk el, ugye? Jó, 69, 70, 71 okafogyottá vált, úgyhogy a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 mellette nem volt ellenszavazat és 6 tartózkodás. Gratulálok Krisztensen úrnak! Rátérünk a következő szavazásra. A Jakonszári asszony a vélemény előadója, a parlament és a tanács rendelete harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének feltételei 68, 69, 70, 71, 72-esről nem szavazunk, a 7-eset szavazunk meg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as ról nem kell szavaznunk, 74-esről sem kell szavaznunk, a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, megnyitom az ellenőrző elektronikus szavazást a B kompromisszumról. Lezárom a szavazást. 21 igen, 21 nem, tehát nem fogadtuk el. 78-as mellette, ellene, megnyitom az elektronikus szavazást a 78-as módosítóról is. Lezárom a szavazást. 18 igen, 21 nem, elutasítottuk. 79-es mellette, ellene. Megint csak meg kell nyitnom az ellenőrző szavazást, a 79-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 18 igen, 24, 25 nem szavazat, tehát elutasítottuk B1 kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 86-os visszavonták, 87-es mellette. Ellene nem vagyok ebben se biztos. 87-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen, 17 nem, tehát elfogadtuk. 88-as, az 87-essel kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene nem volt egyértelmű, mellette még egyszer 13-asról szavazunk ellene. Meg kell nyitnom a 13-asról a gépi szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen, 22 nem, tehát elutasítottuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15 jó, 14-est ellenőrizzük. Tehát 14-esről megnyitottam, Lezárom a szavazást. 26 igen, 17 nem, tehát elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás ugyan az a helyzet, tehát elfogadtuk, 111-et nem lehetett befogadni, 112-es, 113-as, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát ez volt a 113-as, 16-os ról nem kell szavaznunk, 115-ös mellette ellene nem volt egyértelmű, tehát a 115-ös mellett kiszavazni ellene tartózkodás, hát még mindig ellenőriznem kell a 115-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22 20, nem, 23 igen, tehát elfogadtuk. 116-osról nem kell szavazzunk, 117-től 122-ig nem volt befogadható, 123-as mellette, ellene elutasítottuk. vissza kell mennünk a B kompromisszumhoz. Erről a 116-osról újra kell szavaznunk. Martin Kassler, tehát a 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es, 128 nem, be, nem szavazunk, H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszumra még majd visszatérünk, elnézést, hogy volt itt egy kis zavar. 134-ről nem szavazunk, 133-135-től egészen a 149-ig nem fogadhatók el, ezért így kompromisszum mellette, ellene. Az így kompromisszumról is megnyitom a gépi szavazást, hogy ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 igen, 14 nem. Elfogadtuk. Megyünk tovább. El kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő Ugye 184-től 191-ig nem fogadható be, a egyes visszamondták 24 mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, azt hiszem elfogadtuk, de megnyitom a 24-esről a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 26 igen, 17 nem, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, ugyanaz a számban elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, ez már volt, 28-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-at nem fogadtuk be, 31 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-33-asról nem szavazunk, 34 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, tehát megnyitom a 34-esről a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. 17 igen, 25 nem, elutasítottuk. 35 ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harminchatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. harminc es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompatibilis mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a 39-esről a szavazást. Lezárom. 17 igen, 26 nem, tehát elutasítottuk. Következő a hármasról nem szavazunk. Megyünk tovább 40-esről. Igen, a 40-esről szavazhatunk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 45-öst visszavonták, 49 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de megnyitom a 49-esről a szavazást. Tehát megnyitottam a 49-esről a gépi szavazást. Lezárom. 21 igen, 20 nem. Elfogadtuk tehát. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-esről nem szavazunk, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 52-53-54-ről. Nem szavazunk 55-ös mellette. Ellene tartózkodás, megnyitom a gépi szavazást az 55-ösről, tehát megnyitottam az 55-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, 24 nem, elutasítottuk az 56-osról. Nem szavazunk 6-os mellette, ellene nem volt egyértelmű, még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-asról nem szavazzunk, 59-esről se, 61-62-esről se szavazzunk, 65-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást a 65-ösről, azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos, lezárom a szavazást, igen, 26, igen, 16, nem, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és végszavazás, megnyitom tehát az egész véleményről a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 igen, 5 nem, egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok eh, Jakonszári asszonynak. Egyebek, nincs semmi. Akkor ezzel le is zárom az ülést. A következő ülésünk eh, januárban lesz, eh, majd az időpontokat időben megtudják. Január 25 és január 26.